Kedves kollégák, foglaljanak helyet, mert késésben vagyunk. Késve fejeztük be a délelőttöt, és késve kezdtük a délutánt. Legyenek kedvesek. Albertini elnök úr, és jó magam abban a megtiszteltetésben a részünk, hogy Uzacskasz nagykövet úr is társaságunkban van, az Európai Unió képviselője, külön megbizotja és misszió vezetője Afganisztánban 2010 márciusa óta. Ez az első személyiség, ő az első személyiség, aki a Lisszaboni szerződés hatályba lépése óta kettős funkciót lát el és ez csatlakozik azokhoz a fontos fejleményekhez, amelyekről beszéltünk a Lisszabon határba lépését követő KBVP helyzetről. Afganisztán egy kicsit paradox helyzetet jelent. Egyfelől az Európai Unió tagállamainak többsége katonailag nagyon jelentősen jelen van, de nem KBVP misszió keretében, hanem a NATO kötelékében vannak jelen Afganisztánban, és emellett van egy kicsi KBVP missziónk is, az EUPOL misszió, ami az afgán rendőrségnek hivatott segítséget nyújtani de az Európai Unió fellépése sokkal többet jelent, mint maga ez a KBVP misszió a fejlesztési, humanitárius segítségnyújtásban, pénzügyi segítségnyújtásban az Európai Unió az egyik legjelentősebb partner. Afganisztán, Pakisztán külön stratégia tárgyát képezi, méghozzá nagyon ambiciózus stratégia tárgyát. Uzecskász úrral erről fogunk beszélgetni, át is adom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt európai parlamenti képviselők, tisztelt nemzeti parlamenti képviselők, Albertini elnök úr, nagy öröm, hogy újra itt lehetek az Európai Parlamentben delegáció vezetőként és afganisztáni külön megbízottként az Európai Unió közös biztonság és védelmi politikai kihívásairól szeretnék most beszélni a Lisszaboni szerződés után Afganisztánban. Sok minden történt azóta, hogy márciusban az EP külügyi bizottságában szólhattam. Három fő esemény a Nemzeti Pézsurga, a Kabuli konferencia és a közelmúlt beli választások zajlottak le az afgánokhoz került át egy csomó minden, és az EU-nak a KBVP helyi megvalósítása is megerősödött. A kabuli képviseletek EU képviselet formájában egyesültek, és én vettem át a korábbi soros nemzeti elnökségek szerepét Afganisztánban. Most már én képviselem az Európai Uniót, én tárgyalok az afgán partnerekkel az EU nevében az EU delegációnál a különböző misszióvezetők hetente találkoznak Kabulban, és értékeljük a helyzetet, közös politikai projekteket alakítunk ki. Ez azt jelenti, hogy az EU-nak a fellépése következetesebb, hatékonyabb. Nekem az is a feladatom, hogy ezt a mondani valót ezzel jutassam az afgán helyzetben, környezetben, a nemzetközi közösség képviselőinek és az afgán tagállamoknak egyaránt. Nagyon fontos a szinergia kialakítása az EU külpolitikája, biztonságpolitikája és egyéb fellépései, segítségnyújtása, humanitárius segítségnyújtása között mindez Afganisztán biztonságának megteremtése céljából az egész nemzetközi közösség, a nemzetközi szervezetek erőfeszítéseit össze kell fogni, és a helyi szerepvállalókat is be kell vonni, annak érdekében, hogy a globális és regionális fenyegetésekkel leszámoljunk. Terrorizmus, katonai szélsőségesek, szervezetbűnözés, nemzetközi bűnözés, kábítószerkereskedelem, a NATO képviselőivel, az ENSZ képviselőivel nagyon szorosan együttműködünk, Petraeus tábornokkal, az Egyesült Államok nagykövetével és más nemzetközi szerepvállalókkal egyaránt. Különbözőek a megbizatásaink, csapatként ugyanazért a célért harcolunk, a lehető legstabilabb Afganisztánt próbáljuk 3-5 évben belül kialakítani. biztonságosabb állapotokat akarunk kialakítani, hogy aztán átadhassuk az irányítást az afgánoknak, és biztosak lehessünk benne, hogy nem folytatódik a kábítószer termelés, ahhoz, hogy fenntarthatóak legyenek a struktúrák, nagy segítséget kell nyújtanunk az afgán biztonsági erőknek nagy segítséget nyújt az EU-pol, a polgári irányítású rendőrség kialakításában, illetve a az feltételeinek kialakításában. A az afgán rendőrség működési költségeihez is besegítünk, a jogállamiságon túlmenően az Európai Unió alapvető szerepvállaló volt Afganisztánban. A tagállamok több mint 8 milliárd eurót költöttek 2002 óta a fejlesztési segélyezésre. Évente több mint egy milliárd eurót költünk erre, az EU költségvetése a mezőgazdaságra, a vidékfejlesztésre, jogállamiságra, kormányzás javítására és az egészségügyre fordít legnagyobb összegeket. A nőjogok előmozdítása is fontos szempont, a civil társadalommal szoros együttműködést folytatunk. Nemrégiben a stabilitási eszközből az afgán női hálózatnak is segítséget nyújtottunk az 1325-ös ENSZ határozat végrehajtásának előmozdítása érdekében. A regionális együttműködést is szeretnénk segíteni a RECA, a Regionális Együttműködési Konferencia megszervezésében is részt vettünk. A kereskedelem, a tranzit, az integrált határőrizet fontos, illetve az afganisztáni külügyminisztériumban létrejött a regionális együttműködési központ, a, az ODC projektek keretében próbáljuk a kábítószer termeléskereskedelmet felszámolni és a rendőrséget tovább képezni érdemi támogatást nyújtunk a mezőgazdasághoz, a vidékfejlesztéshez, ugyanakkor kézzelfogható, konkrét módon próbálunk alternatívákat nyújtani a gazdáknak a mágtermeléshez. Ami a pénzügyi támogatást illeti, a korábbi ö, harcosok reintegrációját is támogatjuk. Akik jogosultak, azok nekik tisztában kell tartani az alkotmányt. Le kell mondani az erőszakról, le kell mondani minden a nemzetközi terrorizmussal összefüggő szervezetekkel való kapcsolatról. Mert önök is tudják, a NATO jelenleg egy átmeneti terven dolgozik. Tudom, hogy Rasmussen főtitkár úr nem sokára szól majd önökhöz, az Európai Unió a NATO ISAF küldetést tagállamok segítségével és koordinációs fórumokkal támogatja Kabulban. Fontos szerepet játszhatunk az átmenet támogatásában, ha megkezdődik. Például az EUPOL segítségével, hogy képzést biztosítunk a biztonságosabb tartományokban. Tisztelt képviselők! Afganisztán egy kemény hely, nagy kívást jelent. Fejlődését 30 éves 30 éve tartozó konfliktus zavarta meg. Különböző érdekek, a szomszédos országok különböző érdekei, különböző konfliktusok, mégis Ashton főképviselő asszony azt mondta a kabuli konferencián, az EU megteszi, amit megígért, igyekszünk figyelembe venni az afgán prioritásokat, támogatásunkat megerősítjük a cselekvési tervünkkel összhangban, a közösség, az Európai Uniós tagállamok közül sokan tettek már valamit. A 2010-es év sokkal nagyobb, sokkal ambiciózusabb tervek által jellemezhető. Segíteni kívánja a nemzetközi közösség ezt az átmenetet, amit említettem. Június elején béke, megbékélés, több mint 1500 delegátus összejött Kabulba júniusban, és elkészített egy békéhez és konszolidációhoz vezető ütemtervet. Az Európai Unió által finanszírozott a béke zsírga finanszírozása, támogatása nagyon fontos, hiszen nagyon hasznos platformot jelent ez számunkra. Itt tudunk párbeszédet folytatni a kormányal. Így lehet garantálni a nyitott, befogadó párbeszédet a megbékélés folyamatában. Először fordul elő Afganisztán történelmében a mi támogatásunkkal 300 asszony képviselte magát a nemzeti békezsírkán. Ezt nagyra értékelték az afgán emberjogi és nőjogi szervezetek, és szerintem hozzájárult ahhoz, hogy jobban értelmezzük, értékeljük a nő szerepét. A konzultatív béke zsírka egy felső ö, tanácsot hozott létre, nagyon fontos. A Kabuli konferencia július 20-án nagyon fontos mérföldkövet jelentett Afganisztán történelmében, amelyben a vezető szerep kialakítására volt szó. 80 delegáció gyűlt össze, 1974 óta először tartottak olyan ülést, ahol semmilyen biztonsági incidens nem volt. A konferencia elkerülte az úgynevezett ö, ígéreteket, felhalmozó csapdát. A kabuli konferencia előkészítésében nagyon fontos szerepet játszott az Európai Unió, garantálta, hogy a londoni konferencián elfogadott jogállamisági, jókormányzás, jókormányzási alapelveket elfogadták. Nagyon fontos, hogy az Európai Unió, a nemzetközi közösség nyomás akaroljon az országra és a kormányra, hogy valóban tartsák be vállalásaikat kézzelfogható eredmények folyamában. Nagyon fontosak a korrupció ellenes intézkedések, a megerősített közigazgatási kapacitás, enélkül nem lehet gazdasági, társadalmi fejlődést garantálni. Azt látjuk, hogy az afgánok elszántabbak, vezető szerepet felvállalnak, felelősséget vállalnak az országért, azonban azt is látjuk, hogy az adminisztratív kapacitások területén nagyon sok a hiányosság. Nem tudják megvalósítani a vezetést. A háború, a konfliktus nagyon kevés szakképzett afgán állampolgárt hagyott hátra az országban. És nélkülük, a szakértő, szakképzett emberek nélkül a konszolidáció nagyon nehezen hozható létre. Elszámoltatható kormányt kell létrehozni. Nagyon sok a hiányosság a közigazgatásban, és nagyon jó lenne, ha megfelelő, világos mandátumokat fogalmaznának meg az állami és a regionális szintű döntéshozók között. Nagyon sok az emberjogi probléma, az állampolgári jogok megsértése. Az Európai Unió erőfeszítéseit arra fogja összpontosítani, hogyan lehet a kapacitásokat nemzeti és regionális szinten megerősíteni. Szükség lesz politikai kötelezettségvállalásra az afgán kormány részéről, hogy vállalják a jogi, a közigazgatási reform lépéseit. Az afgán vezetők kérésére feltártam azokat a lehetőségeket, hogy hogyan lehetne a köztisztviselői szféra képzését támogatni Kabulban és több más ö, nagyvárosban, Afganisztánban. Továbbra is támogatjuk azt, hogy az afgán tisztviselők mindenféle szinten az igazságszoltatás reformja területén és megfelelő ötleteket tudjanak előállni. Szeptember 18-án volt az első afgán vezetésű parlamenti választás, 2001 a tálibok bukása óta. Még túl korai bármit is mondani az eredményekről, mégis azt mondhatjuk, hogy egy nagyon fontos, látható jele annak, hogy Afgán, Afganisztán visszanyeri szuverenitását. Nagyon nehéz körülmények között folytatták le a választásokat. Ilyen feltételek között választásokat tartani szerintem valódi teljesítmény már önmagában. Elmentem a szavazófülkéket, meglátogattam Kabulban, és lenyűgözött az, és meghatódtam az afgán emberek bátorságától, hiszen demokratikus jogaikat gyakorolják annak ellenére, hogy rengeteg megfélemlítés, fenyegetés, biztonsági probléma merült fel. 4,3 millió szavazatot adtak le a szeptember 18-i választásokon. Úgy tűnik, hogy a választók 30-40%-a vett részt a választásokon. Összevetve a korábbi szavazások a választásokkal, úgy látjuk, hogy sokkal jobban végezte munkáját a választóbizottság. Egy hónappal a választások előtt előkészítették a terepet. Ez nagy fejlődés a 2009-hez képest, amikor a választások előtt csak két nappal eh, jelölték ki a választóhelyiségeket. Nagyon fontos, hogy eh, a választóbizottság sok önálló döntést hozhatott, ők döntötték el, hogy hány szavazófülkét, 5897 szavazófülkét nyitottak meg, annak ellenére, hogy többet is szeretek volna megnyitni. Láttuk azt is, hogy a fiatalok és nők aktívabban védtek részt a választásokon. 400 nő jelöltette magát. Mi támogatjuk ezeket az erős, bátor asszonyokat, amikor a következő hónapokban magas tisztségeket töltenek be. Viszonylag sikeresnek tekinthető a választás, azért is, hogy jól előkészítette a választásokat a választóbizottság, illetve nagyon jó volt a nemzetközi közösség támogatása, a technológiai támogatása. Az ISAF és a nemzetközi katonai erők által támogatott afgán biztonsági erőknek köszönhetően viszonylag simán zajlottak le a választások. De ez egy folyamat, amely nem ér véget, és nagyon sok politikai és technikai kihívást jelent majd. A hétvégén a választóbizottság előzetes eredményeket mutatott be a region, régióként. Nem nagyon nehéz megállapítani, hogy pontosan mi az eredménye. Ugye van a választóbizottság és van a választási panasz iroda. Körültekintően alaposan figyelembe kell venni a választások eredményeit, és támogatni, bátorítani kell a problémák megoldásában. Az Európai Unió elszántan támogatja, elkötelezett a támogatás mellett, és hosszú távon szeretnénk együttműködni a széleskörű választási reform kialakítás érdekében. A siker kritériumai nem arról szólnak, hogy mi a nemzetközi közösségben mit gondolunk igazságosnak és szabadnak, hanem hogy az afgán emberek valóban hitelesnek, átláthatónak érezték-e a választásokat, és olyan eredményeket hozott-e, ami nekik is elfogadható. Ezek a választások szerintem kifejezték az afgán nép akaratát, miszerint ők akarják formálni országuk jövőjét, és arra is emlékeztetett minket ez a választás, hogy mi miért is vagyunk ott Afganisztában, hogy mi a szerepünk. Elő kell segíteni az afgán nép hosszú távú fejlődését. 2007 óta az EUPOL, az Európai Uniós Rendőri Misszió aktív szerepet vállalt Afganisztán konszolidációjában. 257 fővel, 23 tagállamból az EUPOL hozzájárul ahhoz, hogy fenntartható és hatékony civil rendőri erők működhessenek Afganisztánban. Az EU rendkívüli megbizottjaként helyi iránymutatást adok az EUPOL-nak. Ellátogattam az EUPOL missziókba vidéken. Együttműködünk az EUPOL tevékenységgel kapcsán a nemzetközi partnerekkel. Juka Savolainen az EUPOL új vezetőjével együtt szorosan működik, ahogy tettem elődjével is. Ma néhány információval szeretnék szolgálni, és szeretném elmondani, hogyan, hogyan lehet az Afganisztánban a közös védelmi biztonsági politikát kialakítani. Nagyon fontos tehát, hogy megfelelő operatív keretet teremtsünk. Hat célkütőzés van, a rendőr irányítás parancsoknak, aztán a ö, tényfeltáró, ö, hírszerzésen alapuló ö, tevékenység, az ant- korrupció ellenes küzdelem, együttműködés az igazságszolgáltatás és a rendőri együttműködés területén, az emberi jogok kérdése. Hat stratégiai célkérdőzés van, amit az ide vonatkozó program keretében érjük el. 125 különböző képzési tantervet dolgoztunk ki, és több mint 11 ezer rendőrt képeztünk ki. Ezen kívül az EUPOL több mint 260 különböző rendőrségi terve dolgozott ki, amely nagyon fontos stratégiai operatív keretet képez a rendőri reformok érdekében. Több tízezer órát szántunk ezekre a képzésekre, tervekre. Nagyon fontos ezeknek a terveknek a megvalósítása. Az EUPOL az afgán bűnüldöző szerveket is támogatja a korrupcióellenes közelemben, a drogellenes közelemben, nagyon jól működő korrupcióellenes csapatok vannak. Azonban látni kell a teljes képet, és el kell ismernünk azt, hogy a NATO képzési misszió Afganisztánban, a SZISZTRIKA, amit hát az elmúlt két évben dolgoztunk ki, nagyon fontos szerepet játszik a rendőri erők reformjában, fontos szerepet játszottak a rendőrök képzésében, illetve mentori szerepet a belügyminisztériumban. Az összes NATO tagállam hozzájárulására számíthat Afganisztán, és nagyon sok szerződéses munkatársat lehet megnyerni a rendőri misszió teljesítésére. 9,5 milliárd dollár az éves költségvetés, az EU-ból csak 58 millió eurós költségvetéssel rendelkezik egy évben. Bár jó az együttműködés Kabulban, az amerikai vezetésű misszióval, az EU-ból annak a veszélynek van kitéve, hogy marginalizálódik a rendőri reform keretében, ha nem, használ, nem határozzuk meg a fő célkitűzéseket. A legtöbb tagállamon az Afganisztánban úgy gondolják, hogy az eu tevékenység nem fókuszált, és a misszió sokkal több fogható eredményt kell hozzon. Annak érdekében, hogy ezeket az eredményeket meghozzuk, az EUPOL-nak le kell szűkítenie, fókuszálnia kell célkitűzéseit. Csak azokkal a területekkel kell foglalkozni, ahol valóban többletértéket tud garantálni. A fő célkütőzés, a kapacitás építés lesz a polgári, rendőri erők képzése szempontjából. Nagyon fontos a polgári és rendőri képzés. Az EUPOL-nak itt van kiemelt szerepe és kapacitása. Annak érdekében, hogy meg tudjuk ezt valósítani, operatív költségvetést kell biztosítanunk az EUPOL számára. A kisebb kétoldali finanszírozási alapok mellett az EUPOL-nak szinte alig van pénze arra, hogy megvalósítsa a képzési terveit. 500 ezer euró 2010 ben nem lesz elég arra, hogy megváltoztassuk az egésznek a dinamikáját. Nagyon fontos, hogy 15 millió eurót biztosítsunk a bizottság stabilitási eszköze segítségével. A kabuli rendőr szakközépiskola, illetve a Bamiani rendőriskola fejlesztéséhez az EU pol. első ízben lesz olyan helyzetben, hogy saját polgári rendőrképző programot irányíthat. Az Európai Bizottságtól nagyobb támogatásra számítunk a fejlesztési segélyezési eszköz terhére a tagállamoktól is több támogatást kér az EU-pól, többek között személyzeti szempontból, illetve a rendőri együttműködés, igazságügyi együttműködés előmozdításában pillanatnyilag nincs elég embere az EUPOL-nak, és gyakran nyugalmazott rendőrök látják el a feladatot. Fontos lenne, hogy az EU-pol átvegye az irányítást a polgári, rendőri fejlesztésekben. Ez lehetne a leghatékonyabb, legnagyobb hatású KBVP misszió. Hölgyeim és uraim, az Európai Uniónak van ahhoz elég erőforrása, hogy néhány prioritásra összpontosítsunk Afganisztánban. Jelenlétünket meg kell erősíteni, és közös EU látásmódunkat meg kell jelentetni eh, hiszen a jövőben a katonai jelenlétünk csökkenni fog. A fejlesztés azonban szorosan kötődik a biztonsági kérdésekhez, és a katonai fellépésben a legnagyobb próbák, próbatételek most következnek a választások után. Ugye arra kell bíztatnunk az új parlamentet, hogy lássa el kiegyensúlyozó, ellenőrző szerepét. Az Európai Parlament ebben nagy segítséget nyújthat. Ez egy nagyon hosszú folyamat lesz de már vannak most is teendőink. Például az emberi jogok előmozítása minden téren, a jogállamiság előmozítása minden téren, a regionális gazdaság együttműködés előmozítása minden szomszédországgal, az Európai Unió politikai, biztonsági kötelezettségvállalása mindenre kiterjed, az afgánokkal és a nemzetközi partnerekkel továbbra is együtt fogunk működni, NATO, ENSZ, Egyesült Államok és mások és együtt próbáljuk a célokat megvalósítani az elkövetkező évek során. Köszönöm a figyelmüket! Köszönöm szépen! Néhány parlamenti képviselő kollega szeretne hozzászólni. Mondom a nemzeti parlamentek képviselőinek, hogy természetesen önök is szót kérhetnek, jelezzék, hogy hozzá kívánnak szólni, és akkor időt is fognak kapni. Mivel azonban délelőtt elég súlyos csúszásba kerültünk, ma délután szigorú leszek, Pontosan négy órakor érkezik a NATO főtitkár, úgyhogy azt kérem, hogy mindenki röviden beszéljen, kérdéseket lehet feltenni, észrevételeket tenni. Bízom benne, hogy érdemi vita lesz ez, de hogy időben be is tudjuk fejezni. Árlaki úr következik, Afganisztánról szóló jelentésünk szerzője. Köszönöm szépen, tisztelt nagykövet úr, köszönöm a helyzet ismertetését, az afganisztáni EU fellépés összegzését. Tudom, hogy csak néhány hónapja van a helyszínen, úgyhogy nem lenne tisztességes, hogyha túl sok mindenre rákérdeznék. Afganisztán nagyon bonyolult ország, nagyon nehéz ott a helyzet. Őszintén szólva, én jobban szeretem, a reális helyzetértékelést Afganisztánról, illetve az EU fellépéséről. Ön egy rózsaszínre festett képet nyújtott nekünk, ami engem egy kicsit aggaszt. Ön alig említette meg, hogy Afganisztán 9 éve háborúban áll, hadban áll, és bármit tesz is a polgári EU misszió, meg bármit is ér el a nemzetközi segítség, nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy egy háború körülményei között nagyon nehéz polgári segítséget nyújtani. Az EU-nak pillanatnyilag nincs stratégiája, az akcióterv nagyon gyenge, egy jó szándékokból összeállított listáról van szó. A között, amit az EU tesz, és a megnyerhetetlen 9 éve folyó háború között kevés a kapcsolódás. A béke folyamat embrionális állapotban van és persze a szegénység és a korrupció továbbra is borzalmas méreteket ölt. Afganisztán kilenc éve tartó nemzetközi intervenció ellenére az egyik legszegényebb ország a világon, és nagyon sok emberi jogsértés történik, az afgán kormány és nemzetközi közösség számára is gondot jelent, hogy mennyi polgári szemét ölnek meg. Ezért azt mondom, hogy óvatosabb és reálisabb képet kell fejteni festeni. Az EU-polt bemutató szavai tetszettek abból a szempontból, hogy meg kell vizsgálni, hogy reálisan mit érhet el az EU-pol Afganisztánban, és én üdvözlöm a NATO képzési misszióval való összevonást, mert ez egy nagyon komoly projekt, és ennek eredményeképpen jöhet létre az igazi országos rendőrség, az 50 millió eurós Jupol költségvetés nem hasonlítható a NATO képzés költségvetéséhez, ami sokkal nagyobb. Gyorsabban kell haladni, és nem az a lényeg, hogy marginalizálódik-e az EU-pol, hanem hogy integráljuk a fő áramlatba, ami lehetővé teszi majd, hogy Afganisztánban 3-5 év múlva már ne legyenek külföldi intervenciósok az elkövetkező hónapok során a parlament meg fogja vitatni az afganisztáni stratégiát, és remélem, hogy önnel is szorosabban együtt tudunk majd működni. Ön mindenképpen támogatást érdemel, és nagyon jó kívánságokat köszönöm. Köszönöm szépen. Berman úr, az Európai Parlament afgán delegációnak a vezetője. Köszönöm szépen, elnök úr. De kedves Vigo, nagyon szépen köszönjük ezt a részletes beszámolót, amely erőfeszítéseiről szól. Négy kérdést intéznék önhöz, és nem fogok részletesen belebocsátkozni. Mi az ön véleménye szerint a választások eredménye megfelelő szavazólista nélkül? Egy olyan lista nélkül, amelyben minden szavazó egy helyiséghez kapcsolódik. Nyilvántartás nyilvántartás. Ez igazából csak csökkenti annak az esélyét, hogy bármilyen legitima- legitimáció lehetne az afgán intézményeknek. A második kérdésem. Az intézményeket meg kell erősíteni. Az Európai Parlament persze természetesen együttműködik ebben, felvesszük a kapcsolatot a ottani parlamenten, megnézzük, hogy hogyan lehet a kapacitást erősíteni a helyi parlamenten kapóban. Jó, rendben. Ez kell legyen az Európai Unió szerepe, és meglepő számomra, hogy ezt említi, hiszen hivatalosan ez az Európai Unió szerepe már egy pár éve. Vezető szerepet vállaltunk fel ezen a területen, a kapacitásépítés területén, intézményerősítés területén új közalkalmazotti generáció kiképzése. Mi más lenne a feladatunk? Harmadik, az EUPOL. Gyönyörű szép projekt, de nehézségekkel küzdködik, mondhatnánk. És azt hiszem, hogy választanunk kell. Vagy folytatjuk, vagy leállítjuk. Ha folytatjuk, akkor be kell fektetni. Jobban kell fókuszálni. Szerintem a polgári rendőri képzésre semmi másra nem kellene összpontosítani. Nem a NATO égisze alatt, a NATO katonai szerv, szervezet, és a polgári rendőri képzés nem a katonákra bízandó, sőt, ellenkezőleg polgári ügy, és nem a NATO égisze alatt kellene megvalósítani. Alláki úrról majd erről beszélek, amikor a jelentésének a módosítóit beszéljük meg. Mit gondol erről? az EUPOL fókuszáról. Negyedik kérdésem, nem említette a korrupciót. Az EU a többi adományozó országgal aláássa az afgán fejlődést azáltal, hogy elfogadja a korrupció magas szintjét. A kabuli csúcs találkozón is. Kázai úr jó maga megállít, vagy leállít vizsgálatokat, amely olyan korrupt tisztviselőket érint, akik túl közel állnak hozzá. Tudom, hogy Afganisztán függ külföldi segélyektől, de azért valami fajta feltételesség szerintem elkerülhetetlen. Mit gondol ezzel kapcsolatban? Köszönöm szépen. Compte tenu des, du nombre d'interventions. Köszönöm szépen, sokan kérték a szót, úgyhogy mostantól azt kérem, hogy maximum két percig beszéljenek. Tehetnek fel kérdéseket, észrevételeket is tehetnek, de két percben. Zingeris úr, a Litván Parlament külügyi bizottságának elnöke, tessék. Tisztelt nagykövet úr, kedves barátaim, én szeretném megköszönni, hogy ilyen nehéz helyen vállalt feladatot, ráadásul egy minnyájunk számára ilyen fontos helyszínen. Litvánia főtárgyalója volt ön a csatlakozásunkkor az Európai Unióhoz, jól ismeri a világ helyzetét. Úgy gondolom, hogy a civil társadalom ideológiájáról sem szabad megfeledkezni. Nagyon nagy a szakadék az Európai Unió, illetve Jefferson, francia forradalom eszméi, az európai társadalom és az afgán valóság között, és lehet, hogy éppen ott fogjuk elveszteni a küzdelmet, ahol ennyire különbözik a társadalom. Mi a helyzet az iskolákkal? Koedukált iskolák vannak-e, vagy külön fiú- és lányiskolák? Hogyan fogjuk tudni bevezetni az állampolgári oktatást, a polgári iskolákat, ilyen távol az európai civilizációtól. A dolognak a, a polgári, vagy civilizációs részét miként tudjuk megvalósítani, hogyan tudjuk sikerre vinni. Például, hogyha az európai szomszédságpolitikára gondolunk, vagy a közelkeletre. Bizony a közelkeleti válságot is meghatározzák a, a különböző felekezeti problémák. De ön egy olyan régióban dolgozik, amely még az Európai Unió szomszédai számára is idegen terep Egy nagyon nehéz feladat lehet tehát, és óriási a szakadék az afgán társadalomhoz képest. Köszönöm szépen, Kopa asszony. Köszönöm. Tisztelt nagykövet úr, egy nagyon diplomatikus nyelvezetet használt a választásokkal kapcsolatban. Nem vagyok biztos bennem, hogy értem, amit mondott. Ön kettős kritériumrendszerről beszélt. Úgy érti, hogy európai kritériumok Európának, meg más kritériumok az afgánoknak, ahogy a franciák mondják, bon pour rien, a keletieknek jó lesz ez is? Tudjuk, hogy Afganisztánt az erőszak, a csalások, a korrupció határozzák meg. Éppen most olvasom a Reutersben, hogy heten haltak meg egy merényletben illetve a választási megfigyelők jelentéséből az derül ki, hogy majdnem minden tartományban voltak fiktív szavazók, meg korhatárt nem elért szavazók, illetve csalások. A nemzetközi és a nemzeti közösség között nem jelenti-e mindez a bizalmatlanság kialakulását? Úgy gondolom, hogy mi nemzetközi közösségként nem tanultunk a korábbi afganisztáni tapasztalatokból. Köszönöm. Köszönöm. Robert Walter úr következik. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Egyszerű kérdésem van. Köszönöm szépen a nagykövet úrnak uh, az előadását. Köszönöm szépen, hogy elmondta. Úgy gondolom, hogy nagyon is frusztráló lehet ez a munka, amit végez. Nagykövet úr, Európa utcán található heroin 90%-a Afganisztánból származik. Nemzeti bűnüldöző szerveink és egészségügyi szerveink több milliárd eurót költenek a heroin függők gyógyítására. A korrupció, aztán a terror szervezetek, a lázadók finanszírozása a narkotikumokból adódik. A függőség vidéken jelentős, mármint az opium növénytermesztésén, éppen ezért erőszakkal kiirtani ezeket a növényeket rettenetes szegénységhez vezetne. Az ENSZ úgy gondolja, hogy az ópium egy milliárd dollárnyi bevételt ad. Ez egy töredéke annak a támogatásnak, amit az USA, illetve Európa fizet a lázadók elleni küzdelemben, illetve az egészségügyi költségvetésére, amennyit fordít. Az EU-ban nagy szakértelem van, olyan termékek vásárlásában, termények vásárlásában, hogy senkinek sem kell, és tároljuk őket, amik szét nem rohadnak. Hát vegyük meg ezt a mákot, és adjunk egy csekket a gazdáknak, és ezt a csekket az afgán kormány állítaná ki. Ez egyfajta függésség lenne. A második évben második nagy szakértelmét bevethetné az EU, ez úgy hívjuk, hogy ugaroltatás. Fizetünk a semmiért. Fizessünk a harmadik, negyedik, ötödik évben azért a gazdáknak, hogy ne termesztenek semmit. Persze mondhatnák nekik, hogy alternatív növényeket termesztenek. Azt látjuk, hogy megint mákot termelnek, akkor tönkretesszük, széttépjük a csekket. De nagykövet úr, kérhetném, megkérdezhetném, hogy valami radikálisabb megközelítés van-e esetleg a lázadók finanszírozása kapcsolatban? Ezt legitim módon az Európai Unióként mi követhetnénk ezt a radikálisabb utat? Köszönöm. Ana Gomez, utána pedig eh, nagykövet úr. I cannot... Nagykövet úr, nem osztom azt, amit mondott azzal kapcsolatban, hogy az afgán emberek percepciója számít a választási eredményre vonatkozóan. Ahogy Kopa kolléga mondta, nem csökkenthetjük a mércénket az afgán néppel kapcsolatban. Szeretném az ön álláspontját megtudni azzal kapcsolatban, hogy mi a helyzet, ugye arról hallottunk, hogy erőszak, csalás jellemezte a választásokat nagyon sok ember számára. Hát én gratulálok azoknak, akik bátrak voltak és elmentek szavazni. Hát nem, nem akármilyen körülmények között szavazhatok az emberek. Az EUPOL kapcsán miért nem vezetjük be a megfelelő módszert, amelyel a rendőröket képezhetnénk Afganisztánban, ami jogalom, jogállamiságot illeti, kapacitásépítést? Különbséget teszünk az igazságszolgáltatás kapcsán? Mi az értelme annak, hogy rendőröket képzünk, amikor a bírókat, meg bírákat, ügyészeket nem képezzük? Nézzük a női jogokat, a korrupciót. A kérdésem, Afganisztán, Pakisztán kapcsán. Hogyan működik együtt a pakisztáni kollégáival? Hogy dolgozzák ki a stratégiáikat? Ön vagy az EU nevében valaki elmondta, hogy válogatás nélküli legyilkolás az embereknek a nemzetközi jog, meg, nemzetközi jog megsértése, és súlyos példa, súlyos bűncselekmény, ami majd visszajön és kísért bennünket. Köszönöm szépen. Nagykövet úr, öné a szó. Yes, uh, well, set, set me... 7 perc, rendben. Hát 10 perces, 10 percnyi kérdést kaptam. Minden esetre köszönet mindenkinek, hogy ilyen kemény, érdekes kérdéseket tettek fel. Így könnyebb uh, erőt kapni ahhoz, hogy az Európai Parlament üzenetét, a tagállamok üzenetét továbbítsam. Ezt mondtam Kárzály elnőnek, miért visszajöttem Brüsszelbe. Azt mondtam neki, hogy kínpadra fognak vonni engem a parlamenti képviselők, és nagyon kemény kérdéseket fognak feltenni. Köszönöm Álláki úrnak, másoknak, hogy megkérdőjelezték az attitűdemet, hogy túl optimista vagyok. Nézzék, annyira szörnyű a kép, hogy mindig, mindenképpen optimistának kell lenni. Óvatos optimizmusra szükség van, különben nem tudnánk ott működni meg kell nézni, hogy mi az, ami fogható. Persze szeretném, és persze alkalmazom ugyanazokat a kritériumokat, Gomes asszony. Ugyanazokat a választásokat szeretném ott látni Afganisztánban, mint Portugáliában, Spanyolországban, Sp- Svájcban, de, de rövid távon ez nem fog megvalósulni. Ezt itt őszintén el kell, hogy mondjam, és ezt el kell, hogy mondjam az adófizetőknek is, akik nézik ezt az ülést, mert nem 9, hanem 30 éve folyik a háború, a konfliktus Afganisztánban. 80%-a az embereknek analfabéta. Az emberek nem tudják se azt, hogy ki Karzai elnök, ki Petreus tábornok, vagy ki Obama elnök ez a probléma, Berman úr, ugye az Európai Unió készen áll arra, hogy segítsen az afgánoknak a választási reformokban, és nem csak a választói nyilvántartás fontos, hogy életbevágó lenne minden jövőbeli választásoknál, hanem arra is ösztönözni kell az afgánokat, hogy a választási rendszert úgy alakítsák át, hogy az úgynevezett egységes, át nem ruházható szavazó lap létrejöjjön. Nagy kihívás ez, egyetértek, a választások erőszakos légkörben zajlottak, ez is igaz, de mégis elment ilyen sok ember leadni a szavazatát. Ez nagyon nagy biztatás, a legnagyobb biztatás, amit az elmúlt hat hónapban Afganisztánban kaptam. Hogy visszatérjek a konkrétabb kérdésekre, amelyeket feltettek. Állaki úrnak mondom, hogy nagyra értékelem, hogy ennyire érdeklődik a téma iránt, és követem a parlament és az Európai Bizottság közötti vitát egy új stratégiáról, de az én szerint szempontomból ugye megvan a jelenlegi stratégiánk, és tudjuk, hogy mit kell tenni. Tudjuk, hogy ott a helyszínen kell szorgos munkát végezni, ami az adminisztrációs reformot illeti, vagy az EU-pol EU-pol megerősítésé további oktatási szakemberekkel a tagállamoktól, hát tudom, hogy ezek a kéréseink, kérem ebben segítsenek. Ami Thijs Berman úr kérdéseit illeti, Ugye a választásokról már beszélt meg a nyilvántartásról. Ami az intézményeket illeti. Ez volt a második kérdés. Igen, az EU akciótervének az is része, hogy az Európai Unió képessége, tapasztalata, amit mondjuk én testesítek meg egy új tagállamból érkezve, a politikai intézményrendszer megerősítése nagyon fontos, a UNDP-n keresztül is ezzel foglalkoztunk. Háromszoros a kihívás Afganisztánban nagyon gyors tanulási folyamatot jelent ez, ötnapos tanfolyamokat, aztán másfelől ott van az egész döntéshozó és konzultációs folyamat a különböző ügynökségek között. A franciák, a britek, a svédek segítenek a minisztériumoknak de hosszú távú befektetésre is szükségük van, és azt hiszem, hogy az Európai Unió ebben segíthet, abban, hogy köztisztviselők képzések hosszú távon is működjenek. És ezért fogok egy javaslatot tenni az Európai Bizottságnak, és bízom benne, hogy az önök támogatását is megkapom ehhez. A köztisztviselői hálózatok kialakítása nagyon fontos az egész ország területén. A harmadik kérdés az EU-polra vonatkozott. Igen, hat stratégiai célkitűzésük van, és ezek a célkitűzések az Európai Unió realitását tükrözik, mert így alakult ki ez az egész terv. Elkötelezett emberek fontos munkát végeznek, csak hogy nagyon kicsi a mozgásterük. Halaki úrnak és ezért mondom, hogy egy prioritásra kellene összpontosítani. Most már az afgánok és az amerikaiak is így gondolják, hogy összpontosítani kell, az amerikaiaknak nagyon sok pénzük van. Senki nem tudja igazán jól képezni a rendőröket, ezért kell egy helyre csatornázni a segítséget a felkeléssel való leszámolásban egyfajta katonai rendőrség vagy paramilitáris félkatonai szervezet szükséges, de az afgánoknak hosszú távon civil, polgári rendőrségre van szükségük. A korrupció volt az utolsó kérdés. Igen, a korrupció nagyon súlyos probléma. Az Európai Unió és a nemzetközi közösség erőfeszítéseit én karoltam fel Kabul konferencián megfelelő helyet foglaljon és szerepel is a nyilatkozatban, de az igazi kihívás most az, hogy a nyilatkozatoktól a valós előrelépés felé elmozduljunk. A legfőbb bíró azt mondta, hogy az, e- az oktatási vezető és az egyik ügyész is elbocsátás alatt van korrupciós ügyek miatt. Az EU-pol három ügyésszel dolgozik együtt, és az afgán ügyészeket a nagyon érzékeny, kényes, korrupcióellenes ügyekre készítik fel, eljárásokra készítik fel Úgyhogy folytatjuk ezt a munkát, én kötelezettséget vállalok rá, hogy a lehető legnagyobb mértékben foglalkozunk a kérdéssel, és a feltételez is megvalósul, amennyire lehetséges. Nagyon kemény kérdést kaptam ezután, arra vonatkozóan, hogy nyerni fogunk-e, vagy veszíteni. Azt hiszem, hogy nem engedhetjük meg magunknak, hogy veszítsünk, ezért pozícióban kell maradnunk. Nincs gyors megoldás, ezért továbbra is ott kell lennünk, ahogy a katonai műveletek folytatódnak, a polgári erőfeszítésnek még erőteljesebbnek kell lennie. Úgy gondolom, hogy fel kell ismernünk, hogy a, mik a realitások. Másfajta társadalom, másfajta nemzet, másfajta értékek, más vallás, mindezeket tisztelni kell. Ugyanakkor a választási előkészületek megmutatták, hogy előre tudunk lépni, egy átláthatóbb, a részvételen alapuló demokrácia folyamatában. Azt hiszem minden választ megadtam a kettős mérce és a választások kapcsán. Igen, az afgán hálózat, a nemzetközi média, jelentések a csalásról, a nyilvántartással kapcsolatos problémák, igen, de mint említettem, a folyamat zajlik, és a választási panasz bizottságnak kell ilyen kérdésekkel foglalkoznia. Remélem, hogy megfelelő ítéletet hoz majd az illetékes bizottság, amely nem csak, és ezt kiemeltem, leginkább az afgán embereknek kell hinniük abban, hogy ez egy átlátható és inkluzív, nem kirekesztő folyamat. Nagyon fontos tehát a választási bizottság, a Banasz bizottság, az új parlament, remélem megfelel ezeknek az elvárásoknak. Mm, Robert Water, angol parlamenti eh, képviselő úr, brit képviselő úr érdekes javaslat talált elő, minden tiszteletem ellenére könnyű mondani, de megvalósítani nem. Igen, az önök nagykövetével együtt utaztam, brit helikopterrel, eh, és láttam a, eh, a mák földeket. Persze, jöhetünk innovatív ütletekkel, de hát az nem fenntartható, akkor nem lesz eredmény. Voltak kísérletek valóban, amit ön mondott, annak kapcsán ahhoz hasonló javaslat már született, éppen ezért az Európai Unió jelentős összegeket biztosít az alternatív megélhetési formákra, alternatív vagy diversifikációs támogatás nyújt, ha úgy tetszik. Azt hiszem, hogy válaszoltam az önkérdésére, amely a korrupcióra vonatkozott. Végül is nem utolsó sorban, igen, az igazságszolgáltatás egyértelmű. Több oldalú a probléma, az alapvető probléma valóban az, hogy nagyon gyenge az administratív kapacitás. Mi segítjük őket. Volt egy szakértő, aki segítettem meg változtatni, finomítani az úgynevezett jó kormányzás, igazságszolgáltatási klasztert, most egy másik szakértőt küldtünk a helyszínre, aki azon dolgozik, hogy három igazságszolgáltató rendszerre mi mind a hármat, a főbírót, a fő államügyészt, illetve az igazságügyi minisztert látogatok meg. Meg kell érteniük, hogy mik a prioritások, hogyan lehet garantálni a, a fizetési rendszereket, a bértáblát. A kérdés az, hogy milyen lehetőségek vannak és ez olyas valami, amivel foglalkozni kell, és ezen is dolgozom. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. 20 percünk van. Hatan kérnek szót. Kérem szépen, rövide fogják a mondandójukat, sok kérdést már feltettek. Kérem szépen, még egyszer ugyanazt a kérdést ne tegyék fel. Valóban egy perc, egy perc, Táler úr. Thank you, Mr. Ambassador. Köszönöm, nagykövet úr, hogy velünk van ma délután. Afganisztán olyan ország, amelynek sajátos hagyományai vannak, történelmében sosem volt igazán központi kormánya, azt hiszem most sincs. Most itt az Európai Unióban állásfoglalást fogalmazunk a parlamentben, és nagyon sokan szeretnénk kifejezésre juttatni országaink politikai akaratát, hogy ki evickéljünk ebből a politikai csapdából, amiben beleléptünk kilenc évvel ezelőtt. Mi a véleménye azzal kapcsolatban, hogy Afganisztánban olyan politikai folyamatot alakítsunk ki, amelyben részt vesz minden releváns politikai és katonai erő, és amelynek az a célja, hogy a koalíciós erőket kivonhassuk minél hamarabb. Ön mit gondol erről, és ön szerint ki az, akit nem lehet bevonni ebbe a politikai folyamatba? Nekem az a véleményem, hogy ki kell ö, lábalnunk ebből a csapdából, és minél tovább ott maradunk, annál nehezebb lesz. Amit nem engedhetünk meg, az az, hogy Afganisztán újra a nemzetközi terroristák búvóhelye legyen. Minden másról viszont le kell mondanunk, mert úgysem érhető el. Köszönöm, Hádman úr. Védelmi Bizottság elnöke, Észt Parlament. Köszönöm szépen. Az én kérdésem egy olyan intézményre vonatkozik, amiről itt nem nagyon volt szó, az afganisztáni parlamentre. Az afgán központi kormányt, tartományi kormányokat, az afgán rendőrséget, a választási rendszer támogatjuk. De mi a helyzet a parlamenttel? Én sokszor jártam Afganisztánban, az afgán parlamentben is jártam. Észtországban egy műszaki segítségnyújtási programot is indítottunk a megsegítésükre, és különböző parlamentből érkezett képviselő kollégákkal mm, eljutottunk az afgán parlamentbe. Az is fontos, hogy az ő helyzetüket megszilárdítsuk az afgán társadalomban. Időnként erről megfeledkezünk. Köszönöm. Köszönöm, Tánok úr. Köszönöm, elnök úr. Zinger úrat nagyon zavarja az, hogy a lányok külön tanulnak, mint a fiúk. Engem ez egyáltalán nem zavar, szerintem jobbak ezek az iskolák, mint a koedukált iskolák, csak hogy egyáltalán van-e oktatás az ország bizonyos részein, lehet, hogy egyáltalán nincs is oktatás, az alkotmány, a büntető jog erről nem szól. Pakisztánnal kapcsolatban ön szerint Zadar elnök megfelelően együttműködik. Hagyományosan az, a pakisztáni haderők az afgán tálibokat támogatták, és most már Pakisztánban is vannak tálibok, akik destabilizálják Pakisztánt, amely ugye most lábal ki a zárvíz okozta károkból, Indiával, a demokratikus Indiával a kapacitásépítésben együttműködnek-e. Végül pedig az alternatív polgár és katonai útvonalakat ki tudják-e alakítani oly módon, hogy Oroszországon keresztül Pakisztánt elkerülve haladjanak azok? Köszönöm szépen. Kill Nielsen asszony, köszönöm szépen. Nagykövet úr, a végső kommunikéje, nyilatkozatta a Kabuli konferenciák azt mondja, hogy 2012-ben a nemzetközi segély 50% az afgán költségvetésen keresztül kerül kifizetésre. Ami a Kabuli bank ügyét illeti, mit gondol erről? Hogy lehet garantálni, hogy ezek az alapok valóban jó helyre kerülnek? Ez kérdésem első fele. Aztán a korrupció kérdése, amiről már szó volt, ezt most nem szólok. Ha megengedi, egy másik kérdést tennék fel, az újságírók munkájáról, hozzáfér és az információhoz. Nyilván tudja, hogy két francia újságíró, Hervé Geszkier és Stéphane Caponnier urak kilenc hónapja vannak afgán fogságban. A francia hatóságok nyilvánvalóan nagyon is aggódnak a két újságíró sorsait, és mindent megtesznek. Az Európai Unió nem tudom mit tud tenni annak érdekében, hogy kiszabaduljon ez a két újságíró. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Frunzolica úr Romániából. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy tűnik, hogy a forgalmi irányítóknak köszönhetően itt rekedtünk, de hát legalább ilyen különleges témával foglalkozhatunk, mint Afganisztán. Először is gratulálok, nagykövet úr, Uszakász nagykövet úr elszántságához és bátorságához, és sok sikert kívánunk neki. És hölgyeim és uraim, Természetesen hatalmas kihívás ez minden országunk számára, ez az EU misszió Afganisztánban, de azt gondolom, hogy Afganisztán egyben lehetőség is az Európai Unió számára, ha úgy tetszik, időzőjelben reklámozzuk, hogy hogyan javíthatjuk az intézményi fejlesztési kapacitásunkat, az újjáépítést, a válságkezelést lehetőség számunkra, hogy megmutassuk, hogy mire vagyunk képesek. És szeretném kiemelni, mert nem csak kihívások, hanem lehetőségek is vannak. Ez egyfajta teszt is az EU-NATO kapcsolat szempontjából, a megosztott felelősségre nagyon jó példa, hiszen a NATO sokkal jobban fel van szerelve, sokkal több, nagyobb a szakértelme. A védelmi politikában az Európai Uniónak az intézményi fejlesztésre kellene összpontosítania. Ez a kulcs a sikerhez Afganisztánban. Amikor a fenntartható együttműködést szeretnénk felépíteni az összes regionális globális érintettel, az Európai Uniónak vezető szerepet kellene játszania. Ne felejtjük, hogy a jó kormányzás nagyon fontos az összes ágazatban a sikerhez. Ez kulcsfontosságú szerepe az EU-nak Afganisztánban. Mert hogy is uraim, amellett, hogy biztonságban érezzük magunkat, az afgán polgároknak tudniuk kell, hogy hatékony és polgárbarát eh, intézményekre számíthatnak, a legtöbb nincs meg ma még. Most jön a kérdésem. Rövid megjegyzésem után nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Nagykövet úr, ön hogyan látja az Európai Unió missziójának alakulását Afganisztánban figyelembe véve azt, hogy 2011 végén 2001 második felében néhány ország már bejelentette, hogy kivonják csapataikat Afganisztán területéről. Köszönöm. Köszönöm szépen. Jenyez úr a végén. Gracias, señor presidente. Eh, köszönöm, elnök úr. Nagykövet úr, köszönöm, hogy ellátogatott hozzánk ma. Javier Solana egy könyvet mutatott be, és Madridban azt mondta, hogy az afganisztáni háborút lehetetlen katonai eszközökkel megnyerni. Szeretném tudni, hogy ön mit gondol erről. Lehet. Sajnos az idő hiánya miatt nem tudok kitérni jobban ezekre a megjegyzéseimre. Egy egyetlen megjegyzést tennék mindössze még végezetül. szinte minden jobb, mint az, hogy ezt az országot a talibánok kezében hagyjuk, mely ezt az országot egy terrorizmus temetőjévé változtatja. Köszönöm szépen, tisztelt nagykövet úr, 10 percre. 10 perce van. Köszönöm szépen ezeket a nagyon érdekes kérdéseket, ezt a nagyon komoly feladatot, ami elé állítottak. Táler úr, Manasz úr, a politikai folyamatokra kérdeztek rá, illetve az a kérdés is felvetődött, hogy katonailag nem lehet megnyerni a háborút. Én úgy gondolom, hogy politikai, katonai folyamat hozhatja meg a megoldást, ezt vizsgáljuk, ebben veszünk részt, ezt támogatjuk erőteljesen, különösen az afgán kormány békítő erőfeszítéseit. Azt hiszem, hogy nagyon fontos Taler úr elismerni, hogy a csapatkivonás az én véleményem szerint akkor lesz csak lehetséges, hogyha létrehozzuk és az afgánok létrehozzák azokat a szilárd alapokat, amik Eh, mentén az országot irányítani lehet. Pillanatnyilag nem ez a helyzet. Ezt a nyilvánosság előtt, a média előtt is mondom hm, hogyha úgy vonulunk ki, hogy eh, káoszt hagyunk magunk után, akkor nyilván a nemzetközi terrorizmus terepévé válik az ország, regionális instabilitás, sőt, akár regionális háború is eh, lehet ennek az eredménye. Ezért mindenkinek mondom, akik részt vettek az afganisztáni stabilitásban, biztonságteremtésben, és különösen az EU Afganisztánban elesett állampolgárai hozzátartozóinak mondom, hogy csak katonailag nem leszünk képesek a győzelemre, csak a politikai együttműködés révén és a segítségnyújtás révén lehetséges ez az Európai Parlamentnek ebben igen komoly szerepe lehet. Az észt kollégának mondom, én nagyon üdvözlöm az önök segítségnyújtását az afgán parlament részére. Voltak bilaterális erőfeszítések is, az Európai Parlament is nyújtott segítséget. Nem ment minden gördülékenyen, Pont ma beszéltem erről az európai parlamenti tisztviselőkkel, de nagyon fontos, hogy kihasználjuk a lendületet. Inshallah, november végén, decemberben megalakul az új afgán parlament, fontos, hogy az új tagokkal felvegyük a kapcsolatot, hogy elirányítgassuk őket, ha szabad így fogalmazni, abból a szempontból, hogy mi a feladat egy parlamentnek, hogyan viselkednek a parlamenti képviselők, mi a viszonyuk a nemzeti vagy a helyi kormányzatokhoz. Nagyon örülnék, hogyha Berman úr delegációja minél hamarabb felkereshetné az új afgán parlamentet, és az Európai Parlament elnökének kabinetjével is tárgyalást folytatunk a kapcsolatok szorosabbra vonásáról. Volt egy kérdés, brit parlamenti képviselő tette fel, Tanok úr, Pakisztán szerepével kapcsolatban Minnyáján tudjuk, tisztában vagyunk vele, hogy a két ország ugyan két különálló szuverén ország, de nagyon szorosan összekapcsolódnak történelmük miatt is, meg a jelenlegi helyzet miatt is. Ezért az Európai Uniónak az akcióterve Afganisztánra és Pakisztánra is vonatkozik, és nagyon szorosan együttműködök az iszlamabádi kollégámmal, illetve az összes szerepvállaló az Egyesült Államok is így tesz. Van némi előrelépés a bilaterális kapcsolatokban, szoros konstruktív együttműködésre lenne szükség a nemzetközi mm, terrorizmus felszámolásában az afgán határ mentén. Ami az alternatív útvonalakat, szállítási útvonalakat illeti, a határőrizet, a határállomások működtetésével is foglalkozunk északon, és ha megnézik a térképet, nincs sok út, úgyhogy nincs sok alternatíva Pakisztánon kívül, csak Közép-Ázsia van. Némi biztató gazdasági jelek vannak a régióban, gázvezetéket építenek Turkmenisztánból, Afganisztánon keresztül Indiáig. Ez egy újfajta narratíva, egy újfajta platform lehet, aminek a mentén gazdasági együttműködés, gazdasági összefonódás alakulhat ki az országok között. Különösen India és Pakisztán ö, számára fontos Afganisztán, nekik nagyon fontos tétet jelent Afganisztán. Ö, fontos lenne, hogy a jelenlegi rablások és érdekütközések helyébe gazdasági együttműködés álljon. A regionális napirendet a rekán keresztül, a regionális együttműködési konferencián keresztül próbáljuk megvalósítani. A következő fontos eseményre, rendezvényre november 3-án, 4-én Isztambulban kerül sor az Európai Bizottság egy dokumentumot készít, a tranzitról, a határőrizetről, és a pakisztáni mm, indiai nagykövetekkel sokat találkozom. Az utóbbi egyébként a teniszpartnerem. Ami pedig azt illeti, hogy a központi költségvetésbe több pénzt csatornázunk, és hogy a Kabul Bank botránya hogyan befolyásolja ezt. Nos, jó magam az Európai Unió nevében nagyon egyértelműen megmondtam az afgánoknak, hogy igen, becsatornázzuk a pénzeket a központi költségvetésbe, de azzal a feltétellel, hogy a korrupciót visszaszorítják tisztában is vannak. Ami az újságírókat illeti, nem szeretnék most belemenni a részletekbe, folynak az erőfeszítések pillanatnyilag Afganisztánban a francia hatóságok irányításával. A román képviselő úr azt kérdezte, hogy 2011 végén mi fog történni, mert akkor csökken a fegyveres erők létszáma. Ha jól értem, az EU-porra gondol, mert ugye Rasmussen főtitkár úr majd válaszol a NATO-t érintő kérdésekre, de ami az eu port illeti, mint említettem, a polgári fellépés, a polgári együttműködés csak növekedhet, minél stabilabbá válik az ország, és mihelyt a NATO átmeneti időszakot indít Afganisztánban. Köszönöm szépen, nagykövet úr. Nagyon szépen köszönöm a kollégáknak. A NATO főtitkára néhány perc múlva érkezik, egy rövid szünetet rendelek el, és négy órakor megkezdjük a vitát a NATO főtitkára. Köszönöm. If I may just reiterate my great thanks for your interest on Afghanistan. Még egyszer hadd ismételjem meg, hogy köszönöm, hogy ennyire érdeklődnek Afganisztán iránt. Ez nyilvánvaló, hogy segíteni fog nekem a feladataim ellátásában, amikor az EU akciótervet megvalósítjuk, és a kollégáimmal találkozom Kabulban és másút. Köszönöm. hour and so Kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet. Kérem, üljenek le. Itt van körünkben nagyon is pontosan a NATO főtitkára Rasmussen úr, és azt gondolom, hogy folytatjuk a munkát az adott keretek között. Köszönöm szépen önöknek, hogy elfogadta a meghívást, eljött bizottságunkba, tájékoztatni fog bennünket az EU és a NATO kapcsolatainak legújabb állásáról egy olyan összefüggésben, ahol két nagyon fontos helyzet alakult ki. Ugye itt van a Lisszaboni szerződés, amely hatályba lépett, és ezáltal az európai politika kiváltképpen a biztonsági és védelmi politika új arculatot kapott, és van egy éppen zajló vita az ön szervezetében, amely a stratégiákról szól. Az általános stratégiáról, a prioritásokról, a következő évek prioritásairól szól. Ma rendkívüli helyzet alakult ki, nem csak európai parlamenti képviselők vannak itt, hanem kiváló személyiségek a kül- és védelmi bizottságokból, a nemzeti parlamentek illetékes szakbizottságaiból. Nagyon jó alkalom nyílik arra, hogy meglássuk, hogy hol vannak a közös érdekek, amelyek fontosak az állampolgárunk számára. Tudjuk, hogy az Európai Unió szervezetével azt a célt osztja, hogy biztonságot, stabilitást teremtsen a szomszédos régióban, a szomszédságban, és valóban ez a különleges helyzet alakult ki, hogy a 27 EU tagállam 21 országa NATO tag is. Polgári és katonai misszióink együtt, szoros együttműködésben valósulnak meg. A NATO katonai jelenlétével. Két példát említenék, Koszovó és Afganisztán kiemelt helyszínek, ha úgy tetszik. Ez egy tény, hogy itt van a Lisszaboni szerződés, és valódi közös védelmi és biztonság politikát folytathatunk. És számunkra ez valóban impulzusokat ad, gondolatokat ébreszt. Azon gondolkozunk, hogy hogy lehet összehangba hozni ezeket a az EU és NATO közötti kapcsolatok. Kezdetben már tartom rá, hogy éppen az újra definiálás, az átgondolás időszakában vagyunk, ami az operatív módozatainkat illeti. Tehát valóban szeretnénk megismerni, hogy milyen javaslatokkal áll elő a NATO a tagállamok számára október 14-én, amikor is sor kerül majd a külügyminiszterek találkozójára ezzel a témával kapcsolatban. Hálásak vagyunk azért az átlátható nyitott módért, amelyel a kapcsolatokat tartotta velünk júliusban, és valószínűleg ezzel az alkalommal is ezt fogjuk majd átélni. Egy reform folyamatban vagyunk, és ez nagyon fontos az Európai Parlamenttel fenntartott kapcsolatok szempontjából is. Tehát az a kívánalmunk, hogy hasonló módozatokkal folytassuk az együttműködést. Megadom önnek a szót, főtitkár úr. Euh, Tisztelt elnök úr, mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani a nagyon kedves fogadtatásért és a nagyon E, szimpatikus bevezetőért. Különösen örülök neki, hogy újra itt lehetek az Európai Parlamentben, és hogy e, szólhatok az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek képviselőihez. Azért akartam eljönni, hogy párbeszédet folytathassunk önökkel, és azért, hogy azt kérjem önöktől, hogy támogassák ambíciómat, miszerint meg kellene erősíteni jelentős mértékben az Európai Unió és a NATO kapcsolatát. A 15-20 elmúlt évben a NATO és az Európai Unió alapvető változásokon mentek át. Az Európai Unió nem régiben a Lisszaboni szerződéssel az Európai Unió ma nagyon sok területen fontos szerepvállaló és a nemzetközi szintéren elismertséget szerzett. Ide tartoznak a védelmi kérdések is. Több polgári és katonai missziót is folytat különböző külső szintereken. A szorosabb interakció az Európai Unió és az Észak-Atlanti Szövetség között tehát stratégiai szükségszerűségé vált. Mindenek előtt szeretnék néhány szóban arról a szervezetről beszélni, aminek én vagyok a vezetője. A NATO ma egészen más mint a hidegháború idején volt. De természetesen az alapelvek nem változtak. Észak-Atlanti Szövetségről van szó, amely erőteljes kötelezettséget vállalt a kölcsönös védelemre minden támadás esetén, és amelynek tagállamai mind ragaszkodnak bizonyos alapértékekhez. A NATO csúcson amelyre novemberben Lisszabonban kerül sor, új stratégiai koncepciót fogadunk el, és ez fontos eh, lépés lesz a szövetség átalakításában. Ez az új stratégiai koncepció eh, lesz a mi jövőképünk, ez fog minket eh, vezérelni az elkövetkező évtizedben, és ez fogja lehetővé tenni, hogy megerősítsük, dinamikusabbá tegyük a szövetséget. Olyan stratégiája lesz a NATO-nak, amely egyszerre megvalósítható és fenntartható. A NATO szövetséges tagországai az elkövetkező hetekben fogják a szöveget végső formába önteni. A stratégiai koncepció négy pilléren nyugszik majd. Először is. Védelem és biztonság a 21. században kötelezettség vállalásunk a kollektív védelem irányában az ötödik cikk alapján sziklaszilárd. És megfelelő katonai tevékenységekkel fogjuk ezt alátámasztani. Azzal is foglalkozni fogunk, hogy hogyan védekezünk az újfajta fenyegetések ellen, kibertámadások, rakéta kilövések, terrorizmus, illetve energiállátó rendszereink megrongálása. Második, biztonság a válságkezelésen keresztül. a válságok következményeire való reagálás helyett aktívabban kell fellépnünk a válságok korai szakaszában való kezelésben. Tevékenységünket jobban össze kell hangolni más a válságkezelésben szerepet játszó szervezetek tevékenységével. Ezt hívjuk mi átfogó megközelítésnek és megfelelő képességekkel és kapcsolatokkal kell rendelkeznünk ahhoz, hogy ezt elvégezhessük. Harmadik, hogyan tudja a NATO előmozdítani a nemzetközi stabilitást? Meg kell erősítenünk a partnerségünket az Európai Unióval, és javaslataimat ismertetni fogom később. A NATO partnersége más szervezetekkel igazi sikertörténet eddig. Építenünk kell erre a sikerre. Több párbeszédet, több együttműködést kell kialakítani a világ országaival. Azokkal az országokkal, amelyek ugyanúgy érdekeltek a békés nemzetközi kapcsolatokban, mint mi. Ide tartozik India és Kína is. Ugyanakkor ki kell terjeszteni azoknak a témáknak a körét, amelyeket a partner nemzetekkel és szervezetekkel, így az ENSZ-szel megkívánunk vitatni. Végül pedig a negyedik összetevője az új stratégiai koncepciónak a NATO átalakítása és reformja. A reform folyamatosan zajló fejlemény, nem egyszeri esemény, a stratégiai koncepciónak meg kell határoznia azt az utat, ami eljuttat oda, hogy a védelmi költségvetéseink biztonságosabban, nagyobb hatékonysággal kerüljenek felhasználásra. Az elmúlt években igyekeztünk a ö, csapatainkat jobban bevethetővé tenni, de továbbra is nagyon sok ö, ö, haderő laktanyákban van elszigetelve a múlt hagyományai szerint. Ennek meg kell változnia, gyorsan bevethetővé kell őket tenni. Szeretnék egy dologra külön figyelmet szentelni, ami fontos szerepet játszik majd a Lisszaboni csúcson. Ami az új veszélyeket illeti, ami a rakéták elterjedését illeti, sokkal jobban fel kell készülnünk ezekkel hárítására. Nagyon fontos az, hogy egy NATO területi a rakéta elhárító kapacitást felépítünk, ez lehetővé tenni ezt, a védekezést. Ha megállapodunk abban, hogy kiterjesztjük a szövetséget, a jelenlegi rakétalhajtó rendszereket, amelyek célja csak a felvonultatott csapatok védelmére irányul jelenleg, ha kiterjesztjük ezt a rendszert, gondoskodhatnánk olyan rakétalállító rendszerről, amely az Európai Szövetségi Területet és Népességet is lefedné. Ki kell terjeszteni területi szintre a rakétalállító rendszert. Tehát nem a hat, egy adott hat szintére kell korlátozódni, hanem az egész területre. Ami az átfogó megközelítést illeti. A mai komplex, többdimenziós veszélyek és kihívások kompre, átfogó válaszokat tesznek szükségesé. Katonai, politikai, gazdasági elemek kiegészítik egymást. A nato meg vannak az erősségei. Az Európai Uniónak is, az ENSZ-nek, más szereplők, mint például a civil szervezetek, szintén rendelkeznek ilyenek. azt kell garantálni, hogy ezeket az erőket egymás erősítésére használjuk fel, beszélnünk kell, együtt kell tervezni, egyet kell fellépni, amikor van értelme a közös fellépésnek és akciónak. A 90-es években, amikor a NATO összetartott annak érdekében, hogy véget vessen a balkáni konfliktusnak, konfliktusnak, abban reménykedtünk, hogy szélesebb kapcsolat alakul ki az EU és a NATO között. A jó kezdetet követően sajnálatos módon nem sikerült ezen ezeken az alapokon építkezni, és nem tudtuk széles körben garantálni a biztonsági kérdéseket. Mik ennek a kudasznak az okai? Egyszerűen fogalmazva azt mondjuk, hogy az EU-NATO együttműködés nemzeti felfogása nagyon is eltérő országonként. Néhány ország úgy gondolja, hogy széles körű stratégiai partnerség az EU és a NATO között politikai prioritás. Mások azonban egy kicsit hezitálnak. Azzal érvelnek, hogy a közelebbi kapcsolat kompromittálhatja a két intézmény autonómiáját, vagy valami fajta hierarchiát alakíthat ki közöttük. Szeretném azokat megnyugtatni, akik óckodnak, hogy a NATO tiszteletben tartja az Európai Unió döntéshozatali autonómiáját. A NATO szintén ragaszkodik saját döntéshozatali autonómiájához, ugyanúgy megtiszteljük az EU-t, azzal, hogy mi is tiszteletben tartjuk. Az a fontos, hogy egyenlő partnerként működik együtt a két partner. Ez egyik alapfeltétel. Így lehet bizalmat kialakítani. Az elmúlt két évben Mind két szervezetünk tagjai több javaslatot dolgozott ki annak érdekében, hogy javítsák az együttműködés köztünk, és hogy közeledjük egymáshoz. Szerintem az EU-NATO együttműködés most lehetne magasabb szintre emelni a három következő területen. Először is az Európai Unió és a NATO rendszeres vitákat kell folytasson minden szinten, a teljes spektrumban, a közös biztonsági kérdésekben. Ma abban a sajnálatos helyzetben vagyunk, hogy a NATO és az Európai Unió nem képesek hivatalosan fontos kérdéseket megvitatni csak boszniáról képesek beszélni. Annak ellenére, hogy több közös biztonsági terület van, amely mindkettőnket érint. Második, az Európai Unió és a NATO szorosabban együtt kell működjön a műveletei során. Azt fogjuk látni, hogy ugyanazokon a szintéreken dolgozunk, hasonló célokat tűztünk ki magunk elé, ez a helyzet már Koszovóban, Afganisztánban és a szomáliai partok mentén. Miután különböző eszközeink vannak, a megközelítésünket ki kell egészíteni. Ennek érdekében új fajta koordinációra van szükség. Harmadsorban nagyon jó lenne, ha jobban megtérülne a védelmi kiadásunk. Egy példát adnék. Garantálni kell, hogy közös megközelítést dolgozzunk ki abban a kérdésben, hogy az úgynevezett improvizált, robbanó szerkezeteknél, például az útmenti bombáknál, az útmenti bombák nagyon sok afganisztáni katonai és polgári áldozatot szedtek. Úgy gondolom, hogy együtt, az átfedés csökkentve jobban fel tudjuk használni erőforrásainkat, személyi és egyéb forrásainkat annak érdekében, hogy felül tudjunk emelkedni a politikai nehézségeken, én egy kétirányú megoldást dolgoztam ki, amikor találkoztam az EU-s védelmi miniszterekkel Pálma de Jorkán. Egyrésztről azt mondtam, minden EU tagállamnak részt kell tudnia venni a NATO-EU együttműködésben. Ez az egyik oldala. A másik oldal az, az Európai Uniónak meg kell erősíteni a kapcsolatát a szövetségeseivel, azokkal, akik nem tagjai az EU-nak. Politikai katonai kérdésében. Konkrétan három pontot említettem. Az első, jobban be kell vonni a nem EU szövetségeseket a közös védelmi és biztonsági tevékenységbe, másodszorban az EU Törökországgal egy átfogó védelmi megállapodás kell kössön. Harmadsorban az Európai Uniónak megállapodást kellene kötnie Törökország és az Európai Védelmi Ügynökség között. Ezeket a javaslatomat megosztottam az intézmények vezetőivel, állam és kormányfőkkel, az Európai Parlament elnökével Buszek úrral, a két héttel ezelőtti európai csúcstalálkozó konklúziói örömmel töltöttek el, nagy örömmel nézek elébe annak, hogy együttműködöm Ashton főképviselőasszonynal, azok a problémák, amelyek úgymond stagnálásra ítélték a kapcsolatainkat, ezt reméljük, hogy meg tudjuk oldani. Legmagasabb politikai szinten kívánunk elmozdulni, kiváltképpen 21 ország, amely mindkét szervezetnek tagja, sokat tehetne ennek idegében, és nekik nagyon is aktív szerepet kell játszaniuk a megoldás megkeresésében. Zárásképpen elmondanám, hogy tudatában vagyok az Európai Parlament szerepének abban, hogy elősegíti a további előre lépést, éppen ezért eh, várom az önök reakcióit. Köszönöm szépen! Grazie, signor segretario. Köszönöm, főtitkár úr. Az ön előadása rendkívül teljes volt, pontos, és betartotta a rendelkezésére álló felszólalási időt is, és így módon lehetővé teszi a vita lefolytatását. A vita megkezdés előtt kérném Danzsan kollégámat és barátomat, hogy a mm. Honvédelmi és Biztonsági albizottság nevében kezdje meg beszámolóját. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt főtitkár úr, köszönöm szépen az ismertetőjét, köszönöm, hogy újra eljött körünkbe. Tudja, hogy különleges jelentőséget tulajdonítunk a NATO-val való párbeszédnek, és az ön most már rendszeres jelenléte az Európai Parlamentben jelentős kontribúció a két szervezet közeledéséhez Két rövid és lehet, hogy nem túl kellemes kérdést szeretnék feltenni. Az első kérdés az úgynevezett híres hírhet polgári kapacitásokra vonatkozik a globális megközelítésben, amit a NATO szeretne felvállalni. Ezt egy kicsit ellentmondásosnak érzem. A NATO-nak nagyon sok pénzt kell erre fordítania, embereket kell felvennie, és némiképpen párhuzamosság ez ez, eh, hogyan próbálják eh, a NATO-nak eh, ezt a polgári területre való kiterjesztését megvalósítani. A struktúrákat teljesen át kell alakítani, nagyon nagy pénzt, kiadást jelent ez. A második az ön által említett utolsó dimenzióval kapcsolatos Törökországra vonatkozó kérdés. Minnyáján tudjuk, hogy a politikai párbeszéd a szükséges együttműködés az EU és a NATO között, az összes problémára vonatkoztatható ez Koszovóra, Afganisztánra, Boszniában is voltak olyan tapasztalatok, hogy közelednünk kellene. Nyilván a KBVP terén Törökországnak teendő Mm, engedmények is figyelembe vendők, ugyanakkor bár ezek valószínűleg javítják a nato való kapcsolatokat, a török partnereknek az elvárásait figyelembe kell vennünk időnként vannak olyan felvetések, amelyek teljesen ellentétesek az észak-atlanti szolidaritás alapjaival. Tehát fontos a párbeszéd Törökországgal, ugyanakkor ugye elvárásaink is kell, hogy legyenek. Köszönöm. Köszönöm, Danzsan elnök. Mielőtt megkezdenénk a vitát, üdvözölni szeretném a hallgatók csoportját, körülbelül 70 hallgatóról van szó, akik a Biztonság és Védelmi Európai Kollégiumban nemrég kapták meg a diplomájukat. Üdvözlöm Önöket itt a teremben, ahol jelen vannak. Számosan kértek szót, és éppen ezért arra kérem Önöket, hogy mindenki három percre korlátozza a felszólás idejét, hogy így módon mindenki szót kapjon, és a főtitkár úr is válaszolni tudjon a feltett kérdésekre. Elsőként Csurkászki úrnak adom meg a szót a bolgár nemzetgyűlés biztonsági szakbizottságának elnöke ő. Köszönöm szépen, főtitkár úr! Köszönjük szépen, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy béreható párbeszédet folytathatunk önnel. A fórum délutáni ülésén Eddig lehetőségünk nyílt arra, hogy kommentárokat fűzünk az EU afganisztáni szerepvállalásával kapcsolatban. Ez egy nagyon bonyolult, nehézkes kérdés, amit hallottunk az EU rendkívüli megbizotjától Afganisztánban. Az ő bevezetéséből, vagy az ő eldásából arról hallottunk, hogy nagyon fontos megerősítenünk a polgári intézményeket és pénzt biztosítani egy működőképes közgazgatási rendszer kidolgozását szeretnénk tehát támogatni. A nato belül az USA a központi szereplő, és az USA a katona és rendőri erők képzésére fekteti a főhangsúlyt, akik majd átvennék Afganisztánban a helyi szinten a biztonsági feladatokat. Ön hogy látja annak a lehetőségét, hogy koordináljuk az EU és NATO álláspontját, és hogyan lehet az tagországokat a konfliktus sikeres megoldására megnyerni. Az előző ülésen délelőtt beszéltünk Pakisztánról is. A kérdésem azonban azzal kapcsolatos, hogy mi a helyzet Oroszország szerepvállalásával pár hónappal ezelőtt Medvegyev szervezett egy fórumot, Robertson, Lord Robertson az ön elődje vitára hívott minket, és világosá vált, hogy nagyon sok megállapodás került aláírásra NATO tagállamok és Oroszország között. Ezen megállapodások arról szólnak, hogy Oroszország támogatja a folyosó kialakítását Nincs megállapodás azonban Oroszország és a NATO között. Azzal kapcsolatban, hogy hajlandóságot mutatna ebben a jelentős fázisban, amely az afganisztáni konfliktus megoldására szolgál. Köszönöm, Cirkászki úr, most pedig Lizek úr kap szót, aki a Biztonság és Félelmi Albizottság alelnöke három percben. Köszönöm szépen. Elnök úr, tisztelt főtitkár úr, a NATO nagyon sok európai állam és biztonságet garantálja, valamint nagyon sok államét a világban. Szeretném megkérdezni a főtitkár urat, hogy mi a helyzet azokkal az országokkal, amelyek nem érezhetik magukat biztonságban, mivel nem tagjai a NATO-nak. Noha az elmúlt években ilyenfajta szándékukról tettek kifejezést. Ukrajnára és Grúziára gondolok. Most ezen két ország helyzete más, ami a dolgokat bonyolítja, és szeretném feltenni a kérdést a főtitkár úrnak, hogy az ukrán elnök döntését elfogadta-e? És ami Ukrajna jövendőbeli NATO tagságát illeti, tudjuk, hogy a helyzet nem egészen egyszerű. A politikai felek más-más véleményt képviselnek ezzel kapcsolatban. Ukrajnában Julia Timoshenko csoportja meg próbálja továbbra is a megbeszéléseket a jövendőbeli tagságról fenntartani. Ami pedig Grúziát illeti, ott szokatlanul bonyolult a helyzet politikai szinten, a 2008-as konfliktust követően, de nincs kétség a társadalom oldaláról azt illetően, hogy a politikai pártok nagy része, valamint a kormány oldal és maga az elnök is, és az ellenzék úgy szintén, tehát nincs kétség afelől, hogy Grúzia szívesen válna a Transatlanti Szövetség aktív tagjává? Hogyan látja a grúz helyzetet, és milyenek a perspektívek a jövendőbeli NATO tagságot illetően? Elnök, köszönöm Lizek úr. Még más kollégák is jelentkeztek szólásra, és a következő felszólalótól a felszólalás idejét sajnos két percre kell korlátoznom, sajnálom. Egy vendégünkről van szó, de sajnos ragaszkodnom kell ehhez a szigorú kritériumhoz, hogy mindenki fel tudjon szólalni. Zingeri úr következik, aki a Szejm, az a Litván Parlament külügyi bizottságának elnöke két percet kap. dear Secretary General. Tisztelt Főtitkár úr! Nagyon örülünk neki, hogy tegnap végül ön megküldte ezt a kulcsfontosságú dokumentumot a nemzeti parlamentjeinknek, nemzeti kormányainknak, és így együtt dolgozhatunk a stratégia végleges formába öntésén. A NATO és az Európai Unió új tagállamai még mindig a NATO jelenlétével foglalkoznak a mi térségünkben. Jó, hogy ön említette az ötödik cikket, illetve az első számú kötelességét a NATO-nak, de Nyilván vannak más tervek is, más irányok a jelenlét biztosítására, csak néhány éve vagyunk tagok, természetesen az önök jelenléte nem a szomszédaink ellen irányul, de nagy szükségünk van rá, és fontos, hogy a jövőben az önök jelenléte láthatóbb legyen országainkban, különösen a balti államokban, ahol csak egyetlen NATO egység állomásozik, és úgy tűnik, hogy csak ideiglenes jelleggel. Hogyan lehet ezt véglegessé, tartósá tenni? Köszönöm Zingerius úr. Koppa képviselőasszony következik két percben. Köszönöm szépen. Rasmussen úr, a kollégám Márnó Danzsan észrevételeinél szeretném folytatni a polgári képességek kialakításával, válságkezeléssel. Sokunk számára itt az Európai Parlamentben ez egy teljesen felesleges megkettőzése az erőfeszítéseknek, hiszen az EU már is aktív ezen a területen ön szerint mennyire érdemes megnyitni a párbeszédet az EU-NATO polgári együttműködés terén olyan keretek között, hogy az EU és tagállamai amikor a két szervezet azonos területen lép fel, segíthessenek az EU és a NATO együttműködése nem járhat az EU védelmi kapacitásainak háttérbe szorulásával. Köszönöm. Köszönöm, Koppa képviselőasszony. Most megadjuk a szót Neofitu képviselőnek, aki a Ciprusi Parlament külügyi bizottságának elnöke két percben. Köszönöm szépen. Mint ön is kiemelte, a NATO főtitkára egyetértett, intenzívebbé kell tenni erőfizetéseinket, amelyek segítségével meg lehet növelni az együttműködést a NATO és az EU között, a Lisszaboni szerződés hatába lépését követően. Jól ismert tény, hogy vannak problémák a NATO-EU kapcsolatokban. A külön szakbizottság, amelyet Albright volt amerikai külügyminiszter asszony állított fel, megnézte, megvizsgált ezt a kérdést, és készített egy jelentést. Egy új stratégiai keretet kívántak kidolgozni a NATO számára, és ez azért említem ezt konkrétan, a teljes kiegészítés, komplementaritás az EU és NATO között nagyon fontos, tehát a teljes komplementaritás csak akkor lehetséges, ha nem EU NATO tagok és a nem NATO EU tagok ugyanolyan átláthatósággal bírnak, és ugyanúgy bevonják őket a közös fellépésekbe. Tehát, főtitkár úr, megkérem, hogy kommentárja Olvet asszony jelentését. Köszönöm, Neofitu képviselő úr. Giannaku képviselő következik két percben az Európai Parlament részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Szívből köszönöm önnek, főtitkár úr, hogy eljött ma közénk. Két rövid kérdésem van. Először is, mik a valódi veszélyek, amelyek a békét veszélyeztetik? Mi fenyegeti a békét? A NATO hogy látja ezt? Második, NATO, Afganisztán. Látjuk, hogy Afganisztán, mármint ami a demokratikus intézmények működését illeti, nem valami jól szerepel. Mm, úgy gondolja, hogy a NATO valaha is ki tudja vezetni Afganisztánt ebből a helyzetből? Egyáltalán az afgán intézmények valaha is működőképesek lesznek, vagy pedig Teljesen értelmetlen a erőfeszítésünk. Köszönöm, Giannelko asszony. Árlaki úr következő, aki az Afganisztánnal foglalkozó téma jelentéstevője a külügyi bizottságban, az Európai Parlamentben. Tisztelt főtitkár úr, köszönöm szépen. Másodszor hallgatom meg önt ebben a szakbizottságban, és el kell, hogy mondjam, hogy Csodálom az ön kitartását, szenvedélyét a NATO védelmében. Ön mindig megpróbál minket meggyőzni, hogy a NATO-nak még van értelme, a NATO még mindig létezik. Időnként meggyőző, amit mond, időnként pedig nem. Először is a kiber vagy internetes terrorizmus ö, olyan alapvető fenyegetettség, ami ellen a NATO-ra van szükségünk. Hát kérem, győzzön meg róla, hogy a támadások ennyire veszélyesek, másfelől pedig, hogy a NATO-ra van szükségünk egy ilyen fenyegetés ellenében. A második kérdés, a NATO katonai parancsnoksága Afganisztánban a múlt héten új guideline-okat adott ki a szerződés kötésre, 14 milliárd dollár elköltésére. Petreus tábornok ebben a dokumentumban azt mondja, hogy nem megfelelő monitorozást biztosítunk, és emiatt korrupció érvényesül, és a felkelők aláessek a tevékenységünk eredményeit. 19 magammal írtunk egy dokumentumot az Európai Bizottságnak, amit itt fel is olvastam, a NATO is reagálhatna rá. Kérdésem, ön azt mondja, hogy önök a lehető legtöbb erőfeszítést teszik. Ezek szerint ön nem tud ezekről a problémákról, vagy ez csak véletlen? Köszönöm. Köszönöm, Állaki úr. Mau képviselő kap szót, aki a külügyi bizottság elnöke. Köszönöm szépen, elnök úr, főtitkár úr, köszönöm szépen az előadását. Három észrevétel, három kérdés. Először is a fenyegetettség kiterjedhet, és végeredményben a NATO magához ragadhatja az összes problémát, ami a politikai térségben felmerül, energetika, kiberbűnözés, akár az éghajlat, az élelmiszerbiztonság is tartozhatna a NATO-hoz. Hát az összes ö, problémát, ami a politikai szintéren felvetődik, önök magukhoz ragadhatják. Második észrevétel, ö, preventív ö, eljárásról beszélt ön. Milyen nemzetközi legitimitása van ennek? A tehát amikor a NATO preventív feladatokat vállal, ki ad ehhez legitimációt? A harmadik kérdés pedig említette a külkapcsolatokat, az EU és a NATO kapcsolatrendszerét is, az Európai Unió most nagyon voluntarista módon egyébként külső képviseletek hálózatát építi ki. Hogyan képzeli el ön a NATO szerepét, illetve az EU-NATO kapcsolatrendszert amikor az EU-nak ilyen komoly külpolitikai hálózata lesz a Lisszaboni szerződés értelmében, amely foglalkozik majd védelmi kérdésekkel is, köszönöm, főtitkár úr, hogyha ezekre a kérdésekre felel. Köszönöm, Mau képviselő úr. Kélem képviselő következik két percben az Európai Parlament részéről. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Főtitkár úr, köszönöm szépen friss és világos gondolatait, erre van szükségünk. Néhány kolléga említette már a cyber támadások kérdését. A kérdésem az, egy ilyen cyber támadás esetében Közös válasz, elképzelhető a NATO részéről. Ahogy ezt a katonai támadásnál ugye tudjuk, hogy van erre lehetőség. Van esetleg egy közös cybervédelmi stratégia? Mert tudjuk, hogy válasz a támadásra ez másodperc, töredék másodpercek alatt kell reagálni. Második dolog, az Európai Parlament kiemelt, hogy mennyire fontos a hírszerzés összeegyeztetése a NATO és EU tagországok között. Mi a helyzet ezzel? És azt szeretném tudni, szeretnék arra emlékeztetni, említette a komplementaritást. Még több komplementaritást említett a NATO és EU tagállamok között együttműködésben, és az Európai Parlament azt javasolta, hogy minden EU tagállam függetlenül NATO tagságuktól részt kell vegyen EU-NATO üléseken. Ön szerint ez lehetőség? Van erre? Köszönöm, kérem képviselő úr. Lőzin képviselő következik két percben. Köszönöm, Rasmussen úr, én is örülök, hogy alkalmam van arra, hogy néhány kérdést tegyek fel önnek Két szempontot szeretnék felvetni, amelyről ön már említést tett, ezekkel kapcsolatban kérdeznék, mégpedig hosszabb ideje megpróbálom az EU és a NATO bizonyos ajánlásait 2010. február másodikából datálódik ez, az EU-NATO együttműködést illetően. A tanács szeptember 16-ai vég következtetéseiben Catherine Ashton főképviselőt bízzák meg azzal, hogy az EU-NATO együttműködés erősítésével kapcsolatban egyfajta katalógus dolgozzon ki. A végkövetkeztetésben szerepel, hogy az ajánlásokkal kapcsolatban alakuljon ki egyetértés, amit az EU a NATO-nak már 2010. február 2-án átadott. Mik ezek az ajánlások? Én nem ismerem ezeket. Ezek hivatalosan nyilvánosan hozzáférhetőek, és ha nem, akkor miért nem? És a második kérdésem, a tömegpusztító fegyverekre vonatkozik, amelyekről ön szintén említést tett, említést tett már, az USA atomfegyverek államostatása területén Németország külügyminisztere a kivonást szorgalmazza. Az USA viszont a maradásához ragaszkodik. Az ön NATO 2020-as jelentésében, amelyet ön megkapott, az ilyenfajta döntés kötelező -e, illetve ez egy konszenzustól függ -e a NATO-n belül. Mi ezzel kapcsolatban a véleménye? nem minden országnak kellene arról saját magának határoznia, hogy atomfegyvereket óhajt a területén állomos, állomásoztatni, avagy sem. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Lőzén képviselőasszony, Nejc képviselőasszony következik két percben. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen. Főtitkár úr, mindig öröm, amikor találkozhatunk. Még egyszer tisztelettel üdvözlöm itt a parlamentben ezen az interparlamentáris találkozón, bemutatta nekünk az új NATO stratégia körvonalait. El kell, hogy mondjam, hogy egyfelől értem, hogy kitartanak amellett, hogy némi polgári kapacitásokat is létrehozzanak, ugyanakkor az EU-nak és a tagállamoknak nagy erőfeszítést jelent, hogy a saját kötelezettségvállalásaiknak meg tudjanak felelni a polgári ö, téren, hogy megfelelő ö, kapacitásokat ö, állítsanak ö, össze. Ö, nem hiszem, hogy hasznos lenne az erőfeszítések megkettőzése, az átfedés. A második kérdés Oroszországra vonatkozik. A, ö, korábbi eh, hozzászóló közül többen is utaltak közvetve vagy közvetetten a szomszédsági eh, problémákra, arra, hogy Oroszország közelsége milyen problémákat vet fel. Eh, a NATO és Oroszország kapcsolatrendszere nyilván kritikus fontosságú. Hogyan látja ennek a perspektíváit? Köszönöm. Köszönöm, négy képviselő asszony. Tennok képviselő úr, következik két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Öm, nagyon szépen köszönöm, főtök hogy itt van. Nagyon jó másodszor találkozni. Én támogatom a jobb NATO-EU kapcsolatokat, a koordinációt, és az átfedések elleni küzdelemnek is híve vagyok, alelnöke vagyok a NATO parlamenti közülés delegációnak itt a parlamentben, és észrevettem, hogy nagyon jó, tehát több jó szándékkal viseltettek a parlamenti képviselők iránt, mint korábban. Mit gondol a török vétóról, amely jobb NATO KK, KVBP kapcsolatról szól. A ciprusi helyzetről mit gondol, hogyan lehetne elősegíteni a sziget újraegyesítését, mit gondol erről? A Nyugat-Balkánban úgy tűnik, hogy a NATO bővítés és az EU bővítés ketté válik. Például Albánia NATO tag, annak ellenére, hogy szinte teljesen szétesett a demokratikus rendszere, és nincsen EU víza, vízumkönnyítési rendszer. Szerbiában bevezették a vízumkönnyítést, tehát a NATO tagságtól olyan messzire van, hogy csak na. Nos, hát de mi a helyzet? Úgy tűnik, hogy mindenki saját sebességével ben vagy vel egészen független egymástól. Mi az afrikai szarvat illeti, úgy tűnik átfedés van az UNAFOR Atalanta és a kisebb NATO hajó misszió között. Úgy tűnik, hogy az európai misszió vonzóbb India számára, ami nem kíván USA által vezetett NATO misszióban részleni, viszont EU misszióban igen, ami Oroszországot illeti. Oroszország nagyon is ellenezte Ukrajna NATO tagságát, úgy gondolja Oroszország, hogy befolyásolás övezete része Ukrajna, a stratégiai érdekeit sértenék a NATO tagság esélyi, ami a cyber támadásokat illeti. Oroszország úgy gondolja, hogy az EU bővítés ugyanannyira veszélyezteti érdekköreit, vagy zavarja vizeit, mint a NATO bővítés. Köszönöm, Tánok képviselő úr. Schulz képviselő következik két percben. Tisztelt főtitkár úr, köszönöm szépen rövid beszámolóját az új NATO stratégiával kapcsolatban, amely öt pillére épül. Beszélt egy stratégiai partnerségről az EU és a NATO között. Úgy vélem, hogy ez a definíció, ez a fogalom már zűrzavart okoz, hiszen nagyon sok a stratégiai partnerség Fehér Orsz Oroszországgal, Or Ukrajnával, Oroszországgal tárgyalásban vagyunk, és a Törökországgal való stratégiai partnerség is előttünk van. Tehát itt inkább egy integratív biztonsági szövetségről van szó, és 21 tagállammal kell dönteni, amelyek egyben NATO tagok is. És hogyha stratégiai partnerségekről van szó, akkor hogyan becsüli annak fel a lehetőségét, hogy Oroszországgal egy ilyen stratégiai partnerséget alakítsunk ki, illetve mi a véleménye a volt német honvédelmi miniszter javaslatáról, hogy Fehér Oroszország NATO tagságát is el tudná képzelni, illetve ezt javasolta, amely javaslat ott több agytrözt is elemzett, és mi a véleménye egy ilyen opcióról az új stratégia keretében, illetve a NATO keleti bővítése a szó szélesebb értelmében mennyiben elképzelhető. Ez szerepet játszik az új koncepcióban, egyes kérdéseket a kollégák már felvetettek. Jó lenne, hogyha ezt még pontosabban kifejteni, hogy mi a véleménye a Medvegyev javaslatról az új biztonsági struktúrával kapcsolatban Európában, és mi a véleménye arról, hogy Oroszországot esetlegesen felvennék a NATO-ba. Elnök, köszönöm Schulz úr. Landsbergis úr következik két percben. Uh, thank you, Köszönöm szépen, elnök úr. Földitkár úr, köszönjük szépen, hogy itt van, és hogy együtt kíván működni az EU-val. Hadd kérdezzem meg, hogy mi a helyzet Oroszország szerepvállalásával Obama úr miután hivatalba lépett a usa ez a kérdés felmerült. Nagyon sok tárgyalás folyt, nagyon sok szó hangzott el arról, hogy be kell vonni Oroszországot a békeépítésbe, építés folyamatába. Az ön saját tapasztalatából kiindulva, van-e esély arra, hogy meggyőzzük Oroszországot, hogy az Acta Son Servanda és a kötelezettségvállalás végrehajtandó. Nem szabad kifikurázni ezeket. Így lehet valódi partnert készít, csiholni Oroszországból. Ez egy nem a mai furcsa vagy bonyolult helyzetről van szó. A NATO beszél a partnereivel, egy esetleg potenciális tagjával, miközben a másik nem is akar megbízható lenni. Nézzük a kaukázust. Köszönöm, Landsbergis úr. Gómez képviselő következik két percben. Köszönöm szépen, főtitkár úr, hogy újra eljött. Szeretném eh, megkérdezni, mit gondol a NATO stratégiai koncepciójának felülvizsgálata megváltoztatja vajon az atomfegyver és tömegpusztító fegyver doktrinát is? A prágai beszédben hallottam erről, és szeretném tudni, visszatérnék a kiber támadásokra, úgy gondolja-e, hogy a NATO alapokmány ötödik cikke alapján reagálni lehet a, az internetes támadásokra is? Szeretném tudni, hogy ön szerint az új megközelítés keretében a válság megelőzés és a többi szervezettel a válság megelőzésben való együttműködés nem változtatja meg a jellegét az egész szervezetnek? És ön, mint főtitkár, azt mondta, hogy a robotrepülőgépek afganisztáni használata nem egyszerűen a nemzetközi joggal ellentétes, hanem kontraproduktív is. Tehát ön ezt kimondhatja NATO főtitkárként. Köszönöm. Köszönöm, Gomes képviselő asszony, a vitát. Weigel úr zárja le két percben. Köszönöm, Hának úr. Főtitkár úr. Az ön szavai az új fenyegetésekkel kapcsolatban különleges figyelmet keltettek itt a hallgatóság körében, és én is úgy vélem, hogy a NATO-nak önkontrollt kellene alkalmazni az új fenyegetések meghatározásában mert a fenyegetések a szegénységből, az alulfejlettségből és a kultúrák és vallások különbözőségeiből adódnak. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy ön hozzájárult a félreértésekhez, a karikatúrákkal kapcsolatos vitát illetően, amelyek annak idején a Dán újságokban megjelentek. Úgy vélem, hogy a NATO egy bizonyos kreativitást figyelembe véve mindenképpen egy védelmi szervezet kellene, hogy maradjon, el kellene kerülnünk azt a veszélyt, hogy a világot úgy tekintsük, úgy lássuk, ahol a NATO egyfajta fő rendőrként lép fel. A másik dolog, amiről ön szót ejtett, az az elképzelés, hogy egy globális rakéta elhárító védelmi rendszert kellene kialakítani. Ezt az elképzelést sohasem fogadtuk el egy mindenre alkalmas gyógyírként, amelyet a NATO tud a világ bajaira szolgáltatni, tehát nagyon óvatosnak kell lennünk ebben az értelemben, és inkább a politikai döntéseknek kell előnyt biztosítanunk. Végezetül egy kérdést szeretnék önnek feltenni. El tudja -e képzelni, hogy a NATO konstruktív szerepet játszhat a béke a béke folyamat beindításában, erősítésében a közel-keleten, hiszen onnan jön a legtöbb fenyegetés a világ békéjét tekintve. Elnök, köszönöm Weigel képviselő úr. A főtitkár úr nagyon lelkiismeretesen készített feljegyzéseket minden egyes felszólalásról, és ezen felszólalások mellett mindig feljegyezte a kérdéseket. Ki tudja, hogy a válaszok is hasonlóképpen pontosak lesznek-e, most meghallgatjuk ezeket. Thank you very much. Köszönöm szépen ezt a sok nagyon releváns kérdést. Előre is elnézést kérlek. Röviden kell válaszolnom, hogyha időben be akarjuk fejezni a találkozót. Először is Danzsán úrnak a polgári képességekről. Mások is rákérdeztek erre. Megerősíthetem, hogy ma azon gondolkodunk, hogy egy úgy nevezném kis polgári képességet létrehozzunk a nato belül. Nem olyan képességet, ami polgári tevékenységek kezdését teszi lehetővé számunkra egyedül, inkább olyan képességről van szó, ami más szervezetekkel való kapcsolódást tesz lehetővé. ENSZ, Európai Unió, Világbank, Ázsiai Fejlesztési Bank és más szerepvállalók. Tehát olyanokkal, eh, akikkel együtt tudjuk a polgári újraépítést és fejlesztést végezni. Afganisztánnak ez a tanulsága, de Koszovónak is többek között, hogy javítanunk kell azt a képességünket, hogy a polgári intézményekhez kapcsolódni tudjunk. Ez tehát nem ellentétes a NATO karcsúsításának erőfeszítésével, strukturális reformjainkkal. Éppen ellenkezőleg úgy gondolom, hogy ott levesszük a zsírréteget, ahol zsírréteg van, és erősítjük az izmot, ahol izom van. Tehát a katonai műveletek és a polgári műveletek közötti kapcsolatot meg kell teremteni, de a NATO nem akarja irányítani a polgári műveleteket, csak jobban akar együttműködni a többi szervezettel. Danzsan úr Törökországra is rákérdezett. Én ezt nem úgy tekintem, hogy most beadnánk a derekunkat akár egyik, akár másik félnek. Szerintem a józanész alapján pragmatikus módot kell találni arra, hogy a NATO-EU kapcsolatokat javítsuk. Javasoltam is egy pragmatikus módszert, ami nem foglalkozik Ciprus hivatalos elismerésének kérdésével, illetve Törökország és az EU között folyó tárgyalásokkal. Úgy gondolom, hogy időközben pragmatikus előrelépési lehetőségeket lehet találni. Ez válasz egyébként más kérdésekre is. Ez egy csomag, és ennek a csomagnak része az is, hogy mind a 27 EU tagállamnak lehetővé kell tenni az EU-NATO együttműködésben való részvétel, Tehát ez is része ennek. Cserébe azonban az Európai Uniónak lépéseket kell tennie annak érdekében, hogy a nem EU tagállam, NATO tagállamok kívánságait is figyelembe vegye. Törökország és az Európai Unió közötti biztonsági megállapodást említettem, említettem egy mechanizmust, amit Törökország és az Európai Védelmi Ügynökség alakít ki, illetve az EU műveletek döntéshozatalában való részvételt, mondjuk Boszniában való részvételt, <clears throat> um, Törökország a második legnagyobb kontribútora a boszniai fellépésnek, és mégsem tud részt venni a döntéshozatalban. Pedig mondjuk az ISAF koalícióban 19 nem NATO tagállam is részt vesz Afganisztánban, és bevonjuk őket. Persze aztán a NATO tagállamok hozzák a döntéseket az előbbi esetben végeredményben az EU hozza a döntéseket, de ettől még a nem tagállamokat be kell vonni a döntések előkészítésébe, hogyha részt vesznek magukban a műveletekben. Azt hiszem ez egy fontos szempont, és remélem, hogy ebben az irányban előre tudunk haladni. Sukárszki úr, szerintem mindent megteszünk annak érdekében, hogy koordináljunk az EU és a NATO között Afganisztán esetében. Kabulban van fő megbizottunk, és nagyon örülök, hogy most már az EU is kinevezett egy fő megbizottat, aki szorosan együttműködik a NATO polgári megbizotjával és az ENSZ külön megbizotjával is, és minnyáján együttműködnek az ISAF e koalícióval. Szóval, és ezek az emberek mind személyesen ismerik egymást. Úgyhogy álom csapatunk van ma már Kabulban. A Lisszaboni csúcs találkozom van egy olyan értekezlet is a programban, ahol az Európai Uniót meghívjuk egy ISEF csúcson való részvételre. Rompuy elnök és Barroso elnök meg van hívva az ISEF csúcsra, ahol Afganisztánról lesz szó. Szukarszki úr a további orosz kontribúcióra is rákérdezett Afganisztánban. Múlt decemberben Oroszországban jártam, és ígéretet kaptam arra, hogy helikoptereket szállítanának az oroszok arra, hogy Afganisztánba helikoptereket szállítanak, az oroszok most pedig szállítókapacitással is segítenének Afganisztán esetében, sőt a kábítószer elleni küzdelemben is részt vennének. Liszek úr, találkoztam az ukrán Junokovics elnökkel múlt héten, és tiszteletben tartom az új ukrán kormány döntését, a NATO-val való kapcsolatokat illetve, el kell mondjam, hogy NATO kiindulási pontja az az a döntést, amit 2008-ban a bukaresti csúcson hoztunk meg, ahol megállapítottuk, hogy Ukrajna és Grúzia a NATO tagja lesz, ha ezt kívánják, és ha megfelelnek a feltételeknek. De nyilván nekik kell eldönteni, hogy jelentkeznek-e, vagy nem, benyújtják-e tagsági kéremüket. Hát hogy egy szervezet, én tiszteletben tartom az ukrán döntést, és azt is megállapították az ukrán fél, hogy megfelelnek majd kötelezettségvállalásaiknak a jelenlegi együttműködés keretében, ami a NATO-ukrán kapcsolatokat összefoglaló bizottságban fog majd kialakulni. Aztán egy másik kolléga láthatóbb NATO jelenlétet kíván látni minden szövetséges államban. Nos, fontos része lesz új stratégiai koncepciónknak, mint az, hogy az a szándékunk, hogy világos, látható NATO jelenlétet kívánunk garantálni a szövetséges területeken. Gyakorlatok lennének rendszeres a megszervezés, ad utaljak arra is, hogy a NATO országok ma Például a légtér ellenőrzését végzik a balti államokban, rotációs alapon. Ez is látható jelenlét, és a szolidaritás kifejezése a szövetségünkön belül. Koppa asszony is érintette a bolgári kapacitást. Erre már válaszoltam. Nem lesz átfedés, Ez egy olyan kapacitás javítás, amely a kapcsolatainkat javítja a polgári kapacitásokkal. Neofito úr egyetértek a szakértői csoporttal abban, hogy az együttműködés a NATO és az EU között a kölcsönös átláthatóság alapján kell megvalósuljon, és már kiemeltem ezt. Az együttműködés a két szervezet között. Minden, mindkét szervezet minden tagállamok között együttműködés lesz. Gyanakó asszony, mik a valódi veszélyek, fenyegetések a mai világban? hiszem, hogy a hagyományos veszélyek a legvalószínűbb veszélyek. Úgy gondolom, hogy új fenyegetettséggel kell szembenézni, terrorizmus, rakétatámadások, és egy országot is megnevezhetnék, Irán. Iránnak rendelkezésre állnak rakéták, olyan hatótávolságú rakéta vannak, amelyekkel európai célpontokat is el lehet érni. Ez valódi veszély. Rakétatámadások, terrorizmusok és kiber vagy cyber támadás. Ez nem csak elmélet, láttuk három évvel ezelőtt Észországot megtámadták az interneten keresztül, úgymond. Ezek az új veszélyek és kihívások, és szeretnénk javítani az, azokat a kapacitásokat, amelyekkel ezt meg lehet oldani. Árlaki úr azt kérdezte, hogy a NATO-nak miért kellene a szájberbiztonsággal foglalkoznia. Azt kell mondjam, a NATO-nak foglalkoznia kell a szájberbiztonsággal, mert a szájbertámadások valódi veszélyt jelentenek a katonai kapacitásunkat, kapacitásainkat illetően, az egész társadalmat illetően. A NATO rendelkezésre áll logisztika, tervezési kapacitás, parancsnoksági struktúra. Ezek segítségével nagyon hatékony keretet lehet kidolgozni, és ezzel hatékonyan lehet foglalkozni a cyber támadásokkal, de tovább kell fejleszteni kapacitásunkat. Ez egy olyan terület, ahol a szorosabb együttműködésből eh, erényt vagy előnyt kovácsolhatnánk. Gyanákó asszony azt is megkérdezte tőlem, hogy a NATO kivonul-e valóban Afganisztánból? Igen, természetesen az a válaszom. A kérdés persze az, hogy mikor. De a célunk az, hogy átadjuk az afgánoknak egy átmeneti időszak keretében a biztonság megőrzése irányuló feladatokat, és mi támogatjuk Kázai elnök azon erőfeszítéseit, mi szerint egész Afganisztánban 2014-re az afgán erőknek kell átvenni a vezető szerepet. A nemzetközi csapatok szerintem azon túl maradnak Afganisztánban, amikor véget ér a harci missziónk, támogató szerepen maradnának a nemzetközi csapatok. A célunk az az, hogy az afgánok saját házuk van, legyenek a saját házuk gazdái. Nincs naptári, dátum nem tudok válaszolni, de igen, Afganisztánból kivonul a NATO, amikor a feltételek ezt lehet, lehetővé teszik. Mao úr azt kérdezte, milyen preventív intézkedések vannak, mely, milyen legitimitással megfelelnek -e ezek az intézkedések a nemzetközi jognak. Garantálom, hogy a NATO mindig teljes mértékben tiszteletben tartja a nemzetközi jogot, és az ENSZ kárta, ENSZ alakokmánya megfelelő ide vonatkozó szabályait tiszteletben tartjuk. Afgán missziónk ENSZ mandátumon alapul, a koszovói misszió és ENSZ mandátum alapú, és mi így működünk. Tehát a jövő válságkezelési műveletek figyelembe veszik majd az ENSZ alapokmány alapelveit. Nagyra értékelem azt, hogy az Európai illetve hát értem azt, hogy az Európai Unió egy külügyi szolgálatot állít fel, és nagyon jó munkakapcsolatot alakítottam ki Ashton főképviselő asszonyjal és más intézményekkel, EU intézményekkel is. Én minden intézménnyel kapcsolatban vagyok, Van Rompuy úrral, Barózó úrral, Buzek elnök úrral, Ashton főképviselő asszonyjal. És nagyra értékeltem, értékelem ezt a párbeszédet a képviselőkkel itt most. Azt gondolom, hogy minden szinten be kell kapcsolódnunk a folyamatokba. Kelem úr! Igen, ami a cyber támadásokat illeti, most Kifejlesztettünk kapacitásokat, amelyek segítségével reagálni lehet közösen, ha szükség van erre. Ez egy új terület, és valóban ki kell fejlesztenünk kapacitásainkat nemzeti szinten, illetve NATO szinten is. A NATO, mint szervezet, naponta támadásoknak van kitéve, tehát javítani kell közös védelmi struktúránkat. Lőzing asszony. Jó kérdés ez. Az Európai Tanács konklúzióival kapcsolatban, és figyelembe kell venni azt is, hogy hivatkozás van néhány ajánlásra, amelyet az EU a NATO-hoz jutatott el. Nem tudom, hogy ezek a javaslatok az EU részéről kerültek-e közé, az EU-nak kell ezt eldönteni, de meg, kell, meg tudom erősíteni, hogy kaptam konkrét javaslatokat az EU részéről. De szeretném az önök figyelmét felhívni arra, hogy az Európai Tanácsi konklúziók azt állapítják meg, hogy túl kell mennünk ezeken a javaslatokon, és ezt azért emelem ki, mert na, nagy véleménnyel vagyok a javaslatokról, de szerintem nem megfelelő platformot biztosítanak, valódi áttörést nem hoznak kapcsolatainkban. Ezen túl kell menni, és a főképviselő asszonyjal, Eston asszonyjal és más EU képviselőkkel majd erről szeretnénk beszélni. Nukleáris fegyverek. Persze, igen. A biztonsági politika magában foglalja a nukleáris politikát, és ezek nemzeti szintű döntések azonban de megállapodunk abban a náton belül, hogy egy, egy, az egyik országban hozott döntésnek lehet hatása egy másik országra. Ezért kötelezettséget vállaltunk arra, hogy konzultációkat folytatunk, mielőtt intézkedéseket hozunk, lépéseket teszünk. Van egy konszenzuson alapú szellemiség a nato belül, de persze ki kell emelnem, hogy ilyen döntések nemzeti szinten történnek. Végső sorban. De a nemzetek dönthetnek arról is, hogy csak más államokkal együtt kívánok dönteni. Nitz asszony és Schulz úr és arról kérdezett, hogy mi a helyzet Oroszországgal. Hogy alakul majd a kapcsolatunk Oroszországgal? Ez egy nagyon fontos kérdés. Először is. Schulz úr azt kérdezte, hogy el tudjuk-e képzelni, hogy Oroszország NATO tagja lesz. Hát, azt kell mondjam, a NATO szerződés 10 cikkeje azt állapítja meg, hogy a szövetség meghívhat bármilyen európai országot amely abban a helyzetben van, hogy hozzájáruljon az euróatlanti biztonság megerősítéséhez, illetve a szövetség elveinek kiterjesztéséhez, ilyen országokat megkifotunk, hogy csatlakozzanak hozzánk. Ez minden európai országra vonatkozik. Tehát ebben az értelemben nem zárunk ki senkit. Azonban nem gondolom, hogy realisztikus perspektíva Oroszország NATO csatlakozása még nem nyújtották be jelentkezésüket, tagsági kéremüket. Találkoztam az orosz NATO nagykövettel, és azt mondta, hogy soha nem fognak jelentkezni NATO tagságra. De egy reális előrelépés az lenne, ha kidolgoznánk egy stratégiai partnerséget a NATO és Oroszország között. Mert annak ellenére, hogy vannak vitáink Oroszországgal, és Grúzia kapcsán nem értünk egyet, és sok más kérdésben vannak nézeteltérések, mindezek ellenére vannak olyan területek, ahol vannak közös biztonsági érdekeink. Afganisztán egy ilyen példa, de a terrorizmus elleni küzdelem, a kábítószer elleni küzdelem, a kalózkodás elleni küzdelem, említettem a rakéta elhárító rendszereket, ez egy potenciális együttműködési terület. Azt gondolom, hogy gyakorlati együttműködést kell kidolgozni olyan területeken, ahol ugyanaz a biztonsági kihívás áll előttünk. És hadd emeljem ki, rakéta elhárítás már említettem, valódi veszélyjel nézünk szembe, és a valódi veszélyhez valódi védelemre van szükség. Ha úgy döntünk, hogy kidolgozunk egy NATO alapú rakéta elhárító rendszert, hát igenis ajánlatos meghívni Oroszországot is vegyen részt ebben a folyamatban, hiszen az ő részvételük olyan létesítményekkel látna bennünket, ami hatékonyságot, nagyobb lefedettséget biztosítani, és politikailag azt mutatná Oroszországnak, hogy nem ellenük irányul az elhárító rendszerünk. Azt mondanám, hogy valós biztonsági architektúrát hozna létre. A jelenlegi észak-atlanti architektúra, Vancouver-től Vladivostokig az egész észak-atlanti térséget lefedné tehát szerződések és dokumentumok helyett, akkor már tényleg a biztonságról beszélhetnénk, és ez a fontos az emberek számára. Szóval én így látom a, a kapcsolatunk perspektíváit. Tenak úr a Balkánra kérdezetre. Nekem az a vízióm, hogy az összes nyugat-balkáni eh, ország integrálódjon az euróatlanti struktúrákba, a NATO-ba és az EU-ba. Lehet, hogy különböző sebességgel tiszteletben kell tartanunk az euróatlanti aspirációkat az egyes országokban, de a NATO tett előrelépést Montenegrónak csatlakozó állam státuszt adtunk, Bosznia esetében is ez lesz a helyzet, illetve készen állunk, hogy Skopjéval megkezdődjenek a tárgyalások, mihelyt kölcsönösen kielégítő megoldás kerül a névvita végére, Szerbiával is ígéretesek a kapcsolataink. Szóval én eléggé optimista vagyok, a balkáni jövőbeli fejleményeket illetően. Gomez asszony az atomfegyverpolitikára kérdezett rá az új stratégiai koncepción belül. Nos, gondolkodunk ezen is, azt hiszem, hogy az egyensúlyi megoldás az lesz, hogy a hosszú távú jövőkép egy atomfegyvermentes világ jövőképe, másfelől viszont amíg vannak atomfegyverek, addig hiteles, elrettentő atom erőre is szükségünk van. De jó lenne, hogyha a jövőben csökkentett szintű lenne az atomfegyver arzenál. A kibertámadások lehet, hogy ötös cikkei alá tartozó eseményé válnak, ezt nem lehet tudni. A NATO struktúrák a szerződésünk alapján úgy alakultak ki, hogy bármelyik szövetséges konzultációkat kérhet, hogyha fenyegetést érzékel a négyes cikk alapján, és hogyha a konzultációk azzal a konklúzióval járnak, zárulnak, hogy közösen fel kell lépni, akkor ötös cikkhez tartozó fellépés lehet az eredményük, a következményük. Tehát potenciálisan igen a válasz. Végül pedig Weigel úr, nem, a NATO nem válik globális rendőrségé, egyértelműen nem de fel kell ismernünk, hogy ha az embereket meg akarjuk védeni a mai világban, akkor az újfajta fenyegetéseket, kihívásokat is kezelni kell, méghozzá hatékonyan, és ez a terrorizmus elleni küzdelmet is jelenti, és a gyökereinél kell a terrorizmus felszámolni, így Afganisztánban mondjuk. Ez nem egy globális rendőri feladat, de lakosságaink, országaink területi védelméhez hozzátartozik. Végül pedig a közel-kelet kisé még korai a dolgok jelenlegi állásában a nemzetközi erők közel-keleti szerepéről vitát folytatni, amíg nincs béke megállapodás. De hát az önök gondolatmenete alapján legyünk optimisták, és feltételezzük, hogy létrejön a béke megállapodás. Ebben az esetben úgy gondolom, hogy szükség lesz a nemzetközi erők részvételére, jelenlétére a közel-keleten. Hogy ezt a béke megállapodást monitorozzák, el, ellenőrizzék. A NATO szerepe lesz ez? Ezt még nem tudom. De amennyiben van béke megállapodás, amennyiben a felek kérik a segítségünket, és amennyiben az ENSZ mandátumot ad egy ilyen misszióhoz, akkor a NATO szövetségesek készen állnak ennek a megfontolására. Ez a jelenlegi álláspontunk. Úgy gondolom, hogy az első lépés az lesz, hogy a béke megállapodás létrejöjjön, és ez nagyon kemény feladat a legjobbakat kívánom hozzá. Az érintett feleknek nagyon sok sikert kívánok, mert ez a konfliktus nagyon sok más feszültségnek és konfliktusnak az eredetét jelenti, és óriási ö, hozzáadott értéket jelentene a világ békéjéhez és stabilitásához, hogyha ezt a konfliktust meg tudnák oldani. Köszönöm. Köszönöm, főtitkár úr. Mielőtt lezárnánk köszönetnyilvánítással és egy záró megjegyzéssel, hogyha Danzsan kolléga úr ezt szükségesnek tartja, szeretném még felhívni a figyelmet egy témára. Meghallgattam Liza kollégát, és két héttel ezelőtt volt alkalmam arra, hogy találkozzam Grúzia elnökével, aki egy gyors látogatást tett Brüsszelben. Úgy tűnik számomra, hogy Lízek úr, aki ezzel a témával kapcsolatos jelentéstevő, egy kérdést tett fel, és talán tudna valamit mondani a főtitkár úr a forgatókönyv alakulásáról, ami a Grúziával fenntartott kapcsolatainkat illeti. Um, yes, indeed. Igen, Említettem Ukrajnát, és ami Grúziát illeti, a kiinduló pont ugyanaz, tehát a döntést, amit meghoztunk 2008-ban a bukaresti találkozón, a NATO úgy döntött a bukaresti csúcs találkozón 2008-ban, hogy Grúzia tagja lehet a NATO-nak. Feltéve, ha megfelelnek a követelményeknek. És a 2008. augusztus eseményeket követően létrehoztunk egy NATO-Grúzia bizottságot. És együttműködésünk Grúziával, ezen NATO-Grúzia bizottságon belül alakul ki. Rendszeresen találkozunk politikai szinten. Grúzia világos euróatlanti ambíciókkal bír. És mi továbbra is támogatjuk Grúziát a reformok végrehajtásában, és mellesleg ezen a héten pénteken elutazom Tbilisibe, és politikai szétutányolásokat folytatok vezetőkkel Grúziában. Tehát ez egy másik bizonyíték az elkötelezettségünk mellett, és én úgy gondolom, úgy látom, hogy együttműködésünk Grúziával alakulni fog, méghozzá a NATO Grúzia bizottság keretein belül. Grazie, Köszönöm, főtitkár úr. Köszönöm ezt a választ is, amely a többihez hasonlóan pontos, precíz volt. Jó néhány kérdés érkezett, illetve téma merült fel, tehát így a szűk időkorlátok között azt hiszem, hogy nagyon pontosan fejtette ki a véleményét. Azt hiszem, hogy a mai ülés mindenféleképpen gyümölcsöző és hasznos volt, segített abban, hogy jobban megértsük felelősségünket és a kihívásokat, amelyek előttünk állnak, a változásokat, amelyek meghatározóak a Lisszaboni szerződést követően, ami az Unió és a NATO politikájának felülvizsgálatát illeti együttesen. Nos, tehát az elképzeléseket mindenképpen emberek, személyek hordozzák, és azt hiszem, hogy valamennyiünk nevében mondhatom, hogy nem csupán az ön főtitkári képességei, hanem a kapcsolattartása velünk, kommunikációja velünk nagyon hatékony, pontos volt és átlátható, és természetesen a munkánk nem éri véget, hiszen a sok tárgyalt téma közül sok még továbbra is terítéken maradt, hiszen nagyon bonyolult fejleményekkel van dolgunk. Természetesen együtt dolgozunk, együtt munkálkodunk, ezért is köszönetet mondok, és remélem, hogy hamarosan újra találkozunk. Mielőtt a tagállami parlamenti képviselő kollégák elhagynának minket, természetesen köszönetet mondok jelenlétükért és együttműködésükért. Kellemes hazautazást kívánok tekintettel a légi közlekedés problémáira is, amelyek úgy tűnik, hogy még mindig fennállnak, de remélem, hogy nem végtelen ideig. Tehát kellemes hazautat kívánok!